Kedves kollégák, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kezdjük az ülést. I will start by several announcements. Lesz eh, jó pár bejelenteni valóm. Először is a szakbizottság Luxemburgban fog ülésezni december 3-án. Ezzel lehetőségünk nyílik arra, hogy a számbevőszékkel és az Európai Bírósággal is találkozunk. A titkárság további részletekről számol majd be hamarosan. Másodszor. A következő kinevezéseket kell bejelentenem. Zvievka képviselő úr a néppárt részéről jelentéstevője lesz a Ivana Jakovcsis jogán jogának felfüggesztésével kapcsolatos jelentésnek, Alde. Kadeva képviselő koordinátora lesz egy munkacsoportnak, ami a, nemzet, a, ami a szellemi tulajdonjogokkal és a copyright reformmal kapcsolatos jelentés lesz. Eh, Hautala asszony az EU közigazgatási jog eh, témájában lesz jelentéstevő. Szocialista jelentéstevője lesz eh, a szabályozási a REFIT programról szóló bejelent, beszámolónak. Én magam jelentéstevője leszek a következő jelentésnek. A szellemi tulajdonjogok végrehajtása és az Európai Uniós cselekvési tervvel kapcsolatos jelentés. Rozier, a képviselő a szocialisták részéről a földrajzi eh, eredet meghatározás kiterjesztése nem mezőgazdasági termékekre című jelentés, eh, jel, jelentéstevője lesz. Julia Redan a zöldek részéről szintén jelentéstevő lesz. A 2001 per 29-es irányelvről szóló jelentésnek, amely témája a copyright és az ezzel kapcsolatos jogok harmonizációjának lehetőségei az információs társadalomban. ECR jelentéstevője lesz a következő jelentésnek 2012-es és 2013-as éves jelentés szubszidiaritás és arányosság témájában. GUE jelentéstevője lesz a, a, a 30. és 31. éves jelentésnek, amely az Európai Uniós jog 2012-ben és 2013-ban történt megvalósulásával kapcsolatos. Azon jogokról van itt szó, amelyek a megszorító intézkedésekből és az elsődleges EU jog alkalmazásából merülnek fel. Timmermans alán, bizottsági alelnököt meghívjuk a következő szakbizottsági ülésre. A Júri szakbizottság a DROA és az INTA meghallgatáson részt vesz majd, amely 2015 első felében történik majd, emberi jogok és technológiák a témájában. A digitális megfigyelési rendszerekkel kapcsolatban. A képviselőket meghívjuk az Európai Bírói eh, Képzési Konferencia megnyitójára, amelyet az Európai Parlamentben tartunk december 11-én. A Juri és a Libe Bizottság eh, támogatják ezt az eseményt. Az elnök az, az AFKÓ-nak eh, egy levelet fog írni, amelyben tisztázni kell a házszabály 16. mellékletének A pontja 1-es pontjában szereplő ö, szubszidiaritás szó tisztázása a célja ennek a levélnek. Most pedig a 41-es napirendi pont következik, amely a tanács rendeletének módosítása csődeljárásokkal kapcsolatban. Szvjevka úré a szó, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, tegnap három oldalú egyeztetésre került sor, amely lezárta a tárgyalásokat az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között csődejárással, inszolvenciával kapcsolatban. Hadd emlékeztessem a kollégákat arra, hogy az ezzel kapcsolatos tárgyalások már az előző időszakban megkezdődtek, törvényhozási ciklusban megkezdődtek, Léne úr volt a jelentéstevő, és én folytathatom az ő munkáját. Gyakorlatilag maga a szöveg, amelyet a parlament és a tanács készített elő, nagyon közel állt egymáshoz számos témában, de azért voltak eltérések is. Most a második olvasat következik, és ezért kell tárgyalásokat folytatnunk, amelyeket tegnap zártunk le. Két elem van itt középpontban azt szerettük volna, hogyha a tanács módosítaná az álláspontját úgy, hogy az Európai Parlamentét figyelembe veszi. Az első kérdés a hármas cikkhez kapcsolódik, a joggyakorlatra vonatkozik ez. Mi mindig is megpróbáltuk figyelembe venni ezt az aspektust. Az volt mindig is a célunk, hogy olyan joggyakorlatot találjunk, ahol az egyik fél előnyére válik a, ez az egész folyamat, Szeretnénk a fórum shoppingot elkerülni, ezt nagyon fontosnak tartjuk. Sikerült elérnünk a célunkat, és a szöveget elfogadtuk, mégpedig úgy, hogy ez az Európai Parlament elvárásainak felel meg. E, emellett a preambulum bekezdést is említenem kell, a az e-preambulum bekezdést, amely a hármas cikknek megfelel. A másik téma, amire koncentráltunk, az Európai Parlament javaslata volt, Koferáti úr javaslatáról van itt konkrétan szó. Szerettünk itt volna, szerettünk volna a fizetésképtelenségi eljárások alatt nagyobb védelmet nyújtani a munkavállalók számára. A szöveg végül is az eredeti változattól eltér, de mindannyian, egyeztettünk, mindannyian egyetértettünk abban, hogy ennek nagyon fontos szerepe van a szövegben. Nagyon nehéz tárgyalások után végül is sikerült elfogadtatni ezt a álláspontot. Úgyhogy most megállapíthatjuk, hogy a tárgyalásoknak köszönhetően a parlament minden célját elérte, és ez nagy megelégedéssel tölt el bennünket. Szeretnék köszönetet mondani az árnyékjelentéstevőknek, Koferáti úrnak és Marinho Pinto úrnak, akik mind a ketten részt vettek mind az előkészítő folyamatokban, mind pedig a háromoldalú egyeztetésben. Köszönöm szépen tehát a munkájukat, és most pedig szeretném felhívni a figyelmüket arra, a pozitív megközelítésre, amelyet az olasz elnökség tanúsított. Az olasz elnökségnek sikerült meggyőznie a tagállamokat arról, hogy fogadják el az Európai Parlament javaslatait, holott ez nem volt egyszerű feladat. A háromoldalú egyeztetés lezárása után tegnap a következő a helyzet. Most azt várjuk, hogy a tanács konszolidált szöveget nyújtson be, november 17-éig, hogy január 2-án a következő szakbizottsági ülésen képesek legyünk elfogadni, el tudjuk majd fogadni ezt a végső változatot, végleges változatot a szakbizottság részéről. A tanács jóval fogja hagyni ezt a szöveget, mégpedig decemberben. Ez azt jelenti, hogy mindezt jövő év elején tudjuk plenáris elé benyújtani. Köszönöm mindenkinek a munkáját, és nagyon örülök annak, hogy ebben az összetett, bonyolult anyagban sikerült megegyezésre jutni. Elnök, köszönöm szépen ezt a bevezetőt, most pedig Pauli úrnak szeretném megadni a szót az olasz elnökség részéről. Buongiorno a tutti, grazie presidente. Jó napot kívánok mindenkinek! Köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm szépen, hogy meghallgatnak, és hogy csatlakozhatok itt az ISZK képviselőhöz. Én is nagyon nagy örömmel számolhatok be arról, hogy megállapodásra jutottunk. Egyébként nem reménykedtünk ebben, hogy ezt ilyen hamar el tudjuk érni. Zvieszka képviselő elmondta, hogy egy nagyon fontos rendeletről van szó, a vállalkozások gazdasági jövője szempontjából az Európai Unióban. És különösképpen, hogyha ugye egy olyan pillanatban élünk, olyan pillanatot élünk meg, ahol a gazdasági válság nagyon erős, ezt mindenki tudja. Tehát most egy nagyon fontos szakaszban vagyunk, időszakban, tehát most lehet megfordítani a folyamatokat hatni a cégek csődeljárására, tehát most már itt nem feltétlenül arról van szó, hogy egy cégnek a csődbe menetelét célozzuk, hanem hogy kap, adjunk egy második lehetőséget az érintett társaságoknak. Ez szerintünk nagyon pozitív üzenet ebben a rendeletben. Én összefoglalóan azt mondtam, azt akartam mondani, hogy nem volt nagyon könnyű ez a megállapodás, mert rendkívül összetett a szöveg, és a tárgyalások tehát azért nagyon nehezek voltak, nagyon hosszas napokat, még éjszakákat is eltöltöttünk a tárgyalásokkal. Voltak olyan felek, akik néhány hónappal ezelőtt még egyáltalán nem álltak készen arra, hogy ezt a témát tárgyalják. De a triológus eredménye is azt mutatja, hogy amikor a társjogalkotók őszintén és nagy elkötelezettséggel járnak el, akkor bizony szép lapokat is lehet írni az Európai Uniós intézmények együttműködésének történetébe. És ahogy Zieszka képviselő is elmondta, a parlament megfogalmazott bizonyos kéréseket, kérésekkel fordult a tanácshoz. A tanács megvitatta ezeket a kéréseket, és hát azért azt meg kell mondani, hogy nem volt könnyű meggyőzni a tanácsot arról, hogy bizonyos parlamenti kéréseket fogadjon el. De hát még egyszer mondom, ha az intézmény közi együttműködéshez hűek vagyunk, nyitottak vagyunk, akkor ez lehetséges, és a tanács azért el tudta fogadni a parlamenti kérést, módosítani a szöveget, úgy, hogy az a parlament szándékainak megfelelően alakuljon. Mindenki most nagyon elégedett. Én szeretném az előadónak, az árnyék előadónak megköszönni a munkát, ezt az érzékenységet és a rendelkezésre állást, amiről tanúbizonyságot tettek. A bizottságnak is szeretnék köszönetet mondani a nagyon komoly szakmai támogatáshoz, amelyet számunkra nyújtottak. És ahogy mondta ZFK képviselő is, eh, készen állunk arra, hogy a tanács a december 4-i ülésén az állásfoglalását elfogadja. És hát tényleg csak csatlakozni tudok az előttem szóló optimista szavaihoz. Egy nagyon fontos eredményt értünk itt el. Megköszönöm mindenkinek a figyelmet. So, uh, I thank very much. Köszönöm szépen Szefika úrnak és az elnökségnek ezt a pozitív híradást. <clears throat> Akkor ezzel lezárjuk ezt a napi rendi pontot, és áttérünk a 11-re. A vállalatvezetés témában eszmecserét tartunk, Kafferáti úr fogja bevezetni a témát. Yes, só um momento, no ponto 11. Köszönöm szépen, elnök úr. <coughs> Szeret, szerettem volna Cecilia Wikström nyilatkozatát elolvasni, ugyanis ezzel a témával kapcsolatban ő megjegyzéseket tesz. De először adjuk meg a szót az előadónak, mondja az elnök úr. Tehát Koferáti urat szeretném először meghallgatni, és utána pedig a többieket. Köszönöm szépen, elnök úr! Olyan témáról van szó, amelyel a bizottság már foglalkozott. Tehát, hogy itt miről van szó, a részvényesek jogairól szóló irányelvről, de ennél egy kicsit tágabb a téma, mert a vállalatirányítás, az egész vállalatirányítást töleli fel. Tehát így rögtön az elején nem csak a tanács és bizottsági kollégáknak, hanem a saját kollégáknak is mondom, hogy nagyon fontos témáról van szó, itt a, az európai gazdasági rendszer működéséről van szó, a javakról, a szolgáltatásokról ebben a térségben. Én nekem az a benyomásom, hogy egy kicsit reduktív módon közelítette ezt meg a bizottság, szűkítő módon. Tehát azt mondták, hogy igen, a vállalatirányítás az fontos, de gyakorlatilag exkluzíve kizárólag csak a részvényesekre összpontosítják a figyelmüket, és szerintem eh, ez egy kicsit eh, kevés, tehát majd a, az idővel ezen a szűkítésen túl kellene eh, lépni. És érdemes lenne a vállalatban érdekelt valamennyi félre odafigyelni, nem csak a részvényesekre. Ezt azért is mondom, mert hát Ugye a bizottságnak is ez a szándék, az a célkitűzése, hogy javítsuk a helyzetet, és az olyan vállalkozásokat ösztönözzük, vagy az olyan tevékenységet, amelyek a jövőbe tekintenek, és ne pedig a rövid távú nyeresség haszontermelésre figyeljenek hanem a szociális felelősségvállalás is valósuljon meg. Tehát ez egyforma az a célkitűzés, de a bizottság nem jó módon közelíti ezt meg. Hát tehát az egész Európai Unión belül nagyon fontos lenne ez, a szociális szerepvállalás és így tovább. Tehát mindenki, aki nyilvánvaló egy adott vállalkozásban dolgozik, megfelelő figyelmet kellene, hogy kapjon és én itt konkrétan, tehát mondom még egyszer, hogy az érdekeltekre gondolok, az alkalmazottakra, tehát elég furcsa lenne, hogyha őróluk megfeledkeznék, hiszen ők képviselik gyakorlatilag a vállalat munkáját, a tevékenységét. Tudjuk, hogy vannak olyan tagállamok az Európai Unióban, ahol ez már működik, tehát vannak ilyen tanácsok, vannak adminisztratív tanácsok, ahol meg van szervezve a dolgozók képviselete, és én abban reménykedem, hogy ez majd a vállalatirányítás általános modelljének egyik eleme lesz Európában a jövőben. Addig egyelőre az az elsődleges feltételezés, amelynek ugye megvannak a korlátai, amire mindenkit emlékeztettem, de remélem, hogy sikerül majd a jövőben túllépni ezeken a korlátokon. A bizottság feltételezése azért már most tartalmaz hasznos elemeket, és fontos elemeket akkor is, hogyha egyelőre csak és kizárólag a részvényesekre vonatkozik. Melyek ezek a hasznos elemek? Az egyik a nagyobb átláthatóság a részvényesek magatartása, magatartásával kapcsolatban, illetve az a kapcsolatban, hogy ők hogyan hozzák meg a döntéseiket. Az is pozitív elem, hogy megpróbálják ösztönözni a részvényesek, a vállalat döntéseit a közép, illetve a hosszú távra. A gazdaság régóta szenved egy olyan rendszertől, és én tényleg rendszer kifejezést használom, mert többfajta magatartás van, amelynek ez volt a hatása, de ez a rendszer oda vezetett, hogy a vállalkozások a mielőbbi haszon részvény kitermelését célozzák meg, tehát a részvényeseknek, a, az igazgatótársnak és így tovább rövid távon legyen minél nagyobb haszna bevétele, viszont ez súlyos súlyosan nehezedik a vállalkozásokra, tehát nem gondolnak a közép és a hosszú távra. Itt jön be az a szociális felelősség, ez egyébként már a 90-es évek óta kezd megjelenni Európában. Tehát én azt gondolom, hogy érdemes lenne ennek a javaslatnak a pozitív elemeit megragadni és ezeken tovább dolgozni, és aztán megpróbálni beintegrálni őket a parlament munkájába, hozzájárulásába. Én bízom abban, hogy több kolléga is részt vesz majd ebben. Tehát, hogy mi legyen a kiinduló pont, én azt mondtam, hogy az egy pozitív kiinduló pont, hogyha a hosszú távú tervezést, hosszú távú kitekintést támogatjuk. Tehát, hogyha valaki eldönti, hogy befektet egy vállalkozásba, akkor nyilván a hosszú távot figyeli, tehát a részvényesek is befektetnek, de itt nem csak az egyszemélyi befektetőkre gondolunk, magánbefektetőkre, hanem az intézményi befektetőkre is tudjuk, hogy vannak intézményi befektetők is, amelyek esetleg állampolgárokat képviselnek. Tehát szükséges az, hogy a részvényesek szavazati jog, jogukat gyakorolhassák, hogy ezt ösztönözzük, és méghozzá úgy, hogy ez a történelmi korlátokon esetleg túlmutasson, amelyek történetileg megvannak ezek a korlátok, tehát több témában szavazhassanak. Aztán átláthatóvá kell tenni a menedzserek, a részvényesek tevékenységét is, annak érdekében, hogy megkönnyítsük az információ áramlást, méghozzá végig az egész láncon. Egyelőre még elég ködös lehet a dolog, ugye, hogy a részvényesek csak és kizárólag pénzügyi okokból fektetnek be, de utána nem kapnak rendszerezetten információt arról, hogy ez a vállalkozás hogy működik, vagy milyen stratégiai döntéseket hoz, hogyan végzi a tevékenységét. Tehát ez nem egy erős pont a vállalat működésében, egy kicsit sötét, sőt gyenge pont ez, de ezt föl, ezen fölül lehet emelkedni a rendszeres információ továbbítással, és azzal, hogy tájékoztatják a részvényeseket arról, hogy a közép és hosszú távon a vállalat milyen döntéseket hoz aztán pedig a kapcsolt felekkel folytatott ügyletek esetében is előfordul, hogy mondjuk a részvényesek károsodnak, mert a cég megváltoztatja a tevékenységét, a munkamódszerét, és ez gyakorlatilag egy nagyon fontos rész veszik el, vagy változik meg, anélkül, hogy hivatalos döntés született volna erről, és hogy mondjuk egy célkitűzést közösen megfogalmaztak volna, hogy ebben az irányban fordul meg a cég. Tehát ezzel kapcsolatban is javítani kell az átláthatóságot. Azt kimondhatjuk, hogy az ellenőrzés az nem elég hatékony, ezt tehát erősíteni kell. Ugyanis amikor az átláthatóságról beszélünk, ez egy általános terminus, de magában foglalja azt a lehetőséget is, hogy valaki tájékozódhasson az érintett vállalat átalakulásáról, abban szerkezetében bekövetkezett változásokról. Fontos az is, hogy találjunk hatékony mechanizmust a, a részvényesek szerepvállalására, és például ugye, hogy tájékoztassuk őket a teljes javadalmazásról, az igazgatók, a vezetők teljes javadalmazásáról. Ez egy nagyon kényes kérdés. Össze kell kapcsolni a javadalmazást a teljesítménnyel, és ez nagyon gyakran nem történik meg. Tehát előfordul, hogy a javadalmazás, illetve a vállalkozás jövedelmezősége között a kapcsolat az nem minden érintett esetében van meg. Tehát lehet, hogy a munkavállalók javadalmazása az az ő teljesítményükhöz kapcsolódik, de közben a vezetőknél meg nem ez a helyzet. Ha egy vállalat mondjuk súlyos válságot él át, köz, közben a vezetőség mégis jutalékokat és magas javadalmazást kap mindenféle indok nélkül hát előadódhatnak ilyen helyzetek, és ezért gondolom azt, hogy nagyon fontos dolgozni ezen a javaslaton, hogy ilyen új elemeket bevezessünk, és hogy ne ismétlődhessen meg ez a gyakorlat, amely nagyon sok kárt okozott már több európai vállalat életében. Egy-két pontra kívántam csak felhívni a figyelmet, amelyek itt prioritást jelentenek de hát nem csak a mai napunk áll majd rendelkezésre az eszmecserére, hanem lesz még erre később is lehetőség, és én nagyon-nagyon számítok a kollégákra, az árnyék előadókra is számítok, és a többiek hozzájárulására is. A ütemtervet hadd mondjam, lesz egy kis meghallgatás decemberben erről az irányelvről, Utána lesz majd a jelentés bemutatása január második felében a szakbizottságban, a módosítók leadásának határideje az február eleje lesz, és az a célunk, hogy a lehetséges szavazás az mondjuk március vége felé legyen. Hát nincs azért rengeteg-rengeteg időnk. Mm, ez azt jelenti, hogy odafigyeléssel kellene, hogy elvégezzük ezt a munkát, és hogy azért egy kicsit igyekezzünk, de mondjuk az, hogy gyorsan végezzük a munkát, az nem zárja ki feltétlenül azt, hogy alaposak is legyünk. Tehát én most emiatt mondom a kollégáknak, de természetesen különösképpen az árnyék előadóknak, hogy az eszmecserék hivatalos ütemtervén kívül készen állok arra, hogy személyesen bármikor egyeztessünk, megvitassunk érveket, ellenérveket, olyan pontokat, amelyeket szeretnének elmélyíteni. Köszönöm szépen, elnök úr! Thank you very much. Köszönöm szépen. Most Marin Pint úrnak adok szót, aki Wikström azt a nyilatkozatát fogja közvetíteni felénk. Köszönöm szépen. Tisztelt Kofferáti úr! Cecilia Ballström arra kért, hogy mentsem ki mai távolléte miatt, de éppen a Peti Bizottságot elnökli, és Fog még persze Koferáti úrral is másokkal erről a fontos dossziéról együtt dolgozni. És most fontos <clears throat> ismereteket tudtunk meg. Ez a javaslat segíthet a gazdasági válságból való kilábalásban. Ez az ő üzenete önök felé. Uh, thank you very much. Uh, Köszönjük, Duran úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egyfelől meg szeretném köszönni ezt a munkát, amelyet Koferati úr elvégzett és világosan elénk terjesztett. De a, azt, hogy mi is ennek a tétje. Úgy gondolom, hogy Most különös pillanatot élnek meg a vállalkozások Európában, mert megváltozott a vállalkozás világa. Nem vállalkozásokról beszélünk, hanem pénzügyi szervezetekről, és óriási gond ez, mert a vállalkozónak hosszú távú elképzelése lenne, szeretne, hogy lehessen. Elképzeli, hogy hogyan tudna a családja, a munkavállalók szempontjából is egy fenntartható rendszert kialakítani, akár a környezetet is idevéve. De hogyha pillanatról pillanatra a pénzügyi szervezetek és piacok kétségesé teszik a megtérülését a befektetett tőkének, akkor kiszolgáltatottak válnak, és ez egy kormányzási átláthatósági kérdés, mert Sőt, ez általános gazdasági kérdés. Valamennyiünk érdeke az, hogy újra egyensúlyba hozzuk az információkat a változások ütemével. A kisvállalkozások és pán az általuk foglalkoztatottak egyre kiszolgáltatottabbak. A vezetők mindenképpen pénzükhöz jutnak, többé-kevésbé, a kicsik pedig folyamatosan el vannak felejtve. Tehát a 21. század fő kihívása az, hogy hogyan lehet közép és hosszú távon kiegyensúlyozni egy alapvetően egyensúlytalansággal jellemezhető állandóan változó helyzetet. Fiafka úr, köszönöm szépen elnök úr a szót. Én árnyék előadója vagyok ennek a témának a néppárt nevében pontosabban Toti úr az, csak én képviselem most őt megkért, hogy tolmácsoljam szavait. Egy, egyrészt szeretnénk megköszönni Kofferáti úrnak a szöveget. A frakció támogatni fogja őt. Abban, hogy értelmes, intelligens egyensúly jöjjön létre a javaslat kapcsán, végül is a módosítások, változtatások értelme az, hogy arányosabbá tegyük a javadalmazás és a teljesítmény közötti viszonyt. És ez persze szorosan összefügg a vállalkozás alapvető állapotával, ez sok példa mutatja, és egyetértek a Feletti úrral is e tekintetben. Ezek az egyre növekvő javadalmazási összegek a elnökség tagjai számára nem lehetnek automatikusak. Toti úr, mondom, hogy az elérendő célokhoz, az irányelv módosításához például az is jó eszköz lehetne, hogy ha körültekintően végignéznénk ezeket a módosítókat, és megnéznénk, hogy az eredeti szöveg előírásai, rendelkezései, amelyeknek negatív hatásai lehetnek az európai vállalkozások működésére, azok benne vannak-e még a módosított szövegben is. <clears throat> Hiszen kreatív, hosszú távú tervezésre van szükség, és nem szabad, hogy tovább gyengítsük a cégek versenyképességét. Azok a szabályok, amelyek a kisebbségi részvényeseknek több befolyást adnának a többi részvényes tevékenysége döntései fölött, egy benne növelné a részvényesi felelősséget is, és ezáltal talán növekedne a jogi védettsége. Az ő jogi védettségük is, meg az alájuk tartozók is. Toti úr elmondta már, hogy egyes tagállamokban már vannak hasonló erőfeszítések jogi értelemben, amelyek már most lehetővé teszik az arányosság kialakítását, a kapcsolat létrehozását, és egyfajta kontrollmechanizmus is működik. A könyvelési rendszerben például. és a részvényesek, a kis részvényesek jobb tájékoztatására irányuló erőfeszítések is történnek. Árnyék előadóként úgy vélem, hogy közös föllépéssel, itt az előadó támogatva tehát, olyan szöveget alkothatunk, amely hatást érhet el, és a jelenlegi hibák többségét talán kiszűri, és több biztonságot ad majd az európai vállalkozóknak a jövőben. Köszönöm szépen. Most Hajev úrnak adok szót az Európai Bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! Üdvözlök mindenkit! E, kicsit messze ülök, de remélem, hogy hamarosan egy kicsit közelebb jöhetek. Hadd mutassam be a javaslatunkat, és nagyon örülök annak, hogy ilyen nagy érdeklődést mutatnak a téma iránt. Áprilisban került elfogadásra ez a jogszabály. Mielőtt rátérek a javaslatra, azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne és jó lenne egy kicsit a kontextusra kitérni, és ezt már többen is elmondták a képviselők közül, hogy mindez nem a terült égből hullik ránk, hanem egy olyan jogszabály, amelyet a pénzügyi válság miatt, a gazdasági válság miatt kellett bevezetni. Nos, és itt megvizsgáltuk azokat a tényezőket, amelyek hozzá járultak a válság kirobbanásához. Aztán, amit tavaly, tavaly elfogadtunk, bank jogszabályok, azokban is szerepeltek vállalati irányítási reform elemek. Az Európai Bizottság elfogadott egy közleményt a gazdaság hosszú távú finanszírozásával kapcsolatban. Ennek a fontosságát többen is említették már, és az egyik konkrét lépés ebben a a e, részvényesek részvételének a javítása volt, a hosszú távú e, fellépés javítása volt. Azt szerettem volna még elmondani, hogy nagyon fontos az, hogy e, a közvélemény nagy érdeklődést mutat ezen jogszabály iránt, ezen pontok iránt. Vannak bizonyos közvetlen és közvetett elemek ebben a e, jogszabályban, amelyeket e, amelyek iránt nagy érdeklődést mutatnak, tehát szélesebb körben. Ami a hosszú távú finanszírozásról szóló közleményt illeti, ez márciusban került közzétételre, ennek a célja, hogy több hosszú távú finanszírozási lehetőséget szabadítsunk föl, ami hosszú távú beruházásokhoz vezet. És hogy csökkentsük az Európai Unió függőségét, nagyon erős függőségét a bankfinanszírozástól, és erősítsük a tőkepiaci finanszírozás szerepét. Ezen piac cuknak a vállalati irányítása is rendkívül fontos. A legfontosabb eredmények, amelyekre jutottunk a konzultációs folyamat és a felülvizsgálati folyamat során, ezek az eredmények itt láthatóak. Itt úgy látom, hogy nyitott ajtókat döntögetek. Mm, tudják önök is, hogy nem volt hatékony a hosszú távú tulajdonlás, illetve a és az részvényesek részvétele. Ez minden részvényesre vonatkozik, de főleg a nagy részvényesekre, és én, mint kis részvényes, száz részvényen rendelkezem mondjuk a Shell vállalatban, hát én is fontos szerepet játszom, vagy fontos vagyok, de hát azért a nagy részvényeseknek a szerepét nem tudom utolérni. Itt például a nagy nyugdíjalapokra gondolok, és itt gyakran a részvényesek nem igazán vizsgálták meg, hogy mi, hova ö, ö, fektetnek be, milyen cégekbe fektetnek be, ezeknek a hosszú távú céljai, kilátásai milyenek. Pedig ez nagyon fontos lett volna, hiszen ez hosszú távon stabilitást jelent. Javítani kell a párbeszédet és az együttműködést a részvényesek között. Másik fontos téma a pénzügyi válságban az volt, hogy az eszközmenedzserek nem ellenőrizték a bankmenedzsereket, úgyhogy nagyon kockázatos üzletekbe fogtak, és ez nem került ellenőrzés alá. Emellett itt látnak bizonyos számokat, hatástanulmány, a hatástanulmány részletekbe megy, de összességében a portfólió forgalma, a részvény forgalma, az aktív eszközmenedzser számok, ezek láthatók itt, a részvények eladása, megvétele, Egyéb aggodalmak, amelyek felmerültek a proxy tanácsadókkal kapcsolatban, proxy tanácsadók szerepével kapcsolatban. A, az, az ő e, mm, hatásuk erősödött, Egyesek úgy gondolják, hogy túlságosan is ezekre a proxy tanácsadókra hagyatkoznak a befektetők, aztán az érdekkonfliktusok, mm, az ilyen proxy tanácsadók mm, érdekkonfliktusokba is keveredhetnek, aztán emellett a, az a javadalmazás problémája is felmerül, a top menedzserek nagyon magas fizetései, amelyeknek az összetétele nem világos, nem átlátható, és emellett az, a részvények, részvényeseknek, részvényeseknek lehetőséget kell adni arra, hogy ezt ellenőrizzék, korrigálják, és ez nem volt minden alkalomban adott. Tehát a teljesítmény és a fizetés közötti arányosság nem állt fent minden esetben. Aztán emellett a, az információk hiánya, a megfelelő öm, záradékok, a kisebbségi részvényesek megfelelő védelmének a hiánya is fontos szerepet játszott. Aztán a cég és a részvényes közötti kapcsolatok nehézkessége. Tudni kell, hogy kik a részvényesek, és a, de a részvényesek számára is nagyon fontos, hogy tudják gyakorolni a jogaikat. Hogyha én részvényekkel rendelkezem, mondjuk nem Belgiumban, hanem Franciaországban, és szavazni szeretnék, akkor el kell mennem a bankba, a bank faxot küld, igen, faxot küld a másik banknak, és valahol az egész rendszer elakad, és nem működik a dolog. Úgyhogy ezt zökenőmentesebbé kell tenni, hogy a részvényes és a beruházó közötti kapcsolat simában menjen. Nos, ezen problémáknak a hatása összességében az, hogy a rész tehát a tőzsdén lévő cégek rövidtávú nyomás alatt vannak, és ezért nem figyelnek a hosszú távú stabilitásra. Hosszú távú stabilitásra lenne szükség a, általában a teljesítmény növeléséhez, a kutatásfejlesztéshez a részvényeseknek nehéz, részvényesek nehézségekbe ütköznek, hogy a jogaikat gyakorolni tudják, nem zökkenőmentes a kommunikáció a részvényesek és a cég között, és ez problémákat jelent összességében. Nos, a javaslat fő elemei. Először is a részvényesek azonosítása nagyon fontos. Ez azért fontos, mert annyira sok közvetítő van a láncolatban. Ez nagyon hosszú ez a láncolat, ami a cégtől a részvényesig eljut. Ez, ez nagyon megbonyolítja az egész helyzetet, ez egészen világos. Azt javasoltuk tehát, hogy a, a cég a bankot megkérhesse arra, hogy azonosítsa a bank, a részvényeseket. A bank az első láncem. Hát ez egy elég technikus, technikai eh, javaslatok vannak azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet a két oldalú információ áramlást eh, javítani. A, a bankoknak, az eh, eszközmenedzsereknek, befektetési menedzsereknek fontos szerepük van. A második pont, hogyha őszinte vagyok, és őszinte vagyok, azt hiszem, hogy gazdasági szempontból azt mondhatom, és versenyképességi szempontból a legfontosabb része a javaslatnak a következő. Ez a az intézményi befektető és az, és az eszköz menedzserek közötti átláthatóságról van szó. Legyen szó biztosítási cégekről, milliárdokat, trilliókat menedzselnek ezek a cégek. Legyen szó nyugdíjalapokról például. Teljesen világos volt, hogy az intézményi befektetők számára rendkívül fontos a hosszú távú stabilitás és a hosszú távú teljesítményre kell koncentrálni. Egy példát hadd mondjak, hogyha három havonta kell beszámolni az eredményről, akkor természetesen rövid távú dolgokra koncentrál majd az az eszközkezelő, akinek be kell, be kell számolni a, az eredményekről. Tehát nem elveszíti a hosszú távú perspektívát a bürokrácia leépítése, átláthatóság, egyszerű folyamatok, meg kell mutatni, hogy milyen lépésekre kerül sor, hosszú távú stratégiát kell követni, és ez a hosszú távú kötelezettségeknek is meg kell, hogy feleljen. Emellett az intézményi befektető és az eszközkezelő között interakció kell, hogy legyen, hogy ezek együtt a beruházó vagy befektető hosszú távú érdekeinek, érdekeit szem előtt tartva tegyenek lépéseket. E, és végül pedig eszközkezelőket arra kérünk, hogy tájékoztassanak arról, hogy hogyan menedzselték a pénzt, hogyan kezelték a pénzt, mi a forgalom, mik a költségek. Még gyakor, akkor is, hogyha a költségek az egész forgalomnak csak 0, akárhány százalékát teszik ki, akkor is ez egy bizonyos költség, és összességében negatív hatással lehet a, például a nyugdíj hozamra. Ami a proxy tanácsadókat illeti, ahogy már mondtam, nagyon nagy szerepük van a szavazáskor, és az utolsó megjegyzésem az az, hogy a megbízott, megbízásból szavazók, vagy megbízással dolgozó tanácsadóknak a szerepe nagyon megnövekedett az elmúlt időszakban. Ezért azt gondoljuk, hogy nagyon fontos bizonyos elveket követni az európai jogszabályalkotásban. Először is nyitottabbnak kell lenni a, azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudjuk az érdekkonfliktusokat kezelni, és hogyan, hogyan kerül sor egy bizonyos szavazási eredményre. A következő elem a javadalmazásra vonatkozik. Ezt már említették korábban is többen. 200%-ban egyetértek a jelentéstevővel, a javadalmazás az vegye figyelembe a cég hosszú távú érdekeit. És végül a, ez ugye a részvényesek érdekeinek is meg kell, hogy feleljen. Korábban háromszor is nyújtott be a bizottság javaslatokat arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne ezt javítani, de ennek a hatásai eléggé korlátozottak voltak, úgyhogy itt az ideje, hogy a jogszabályalkotók színre lépjenek. Mi a következőt javasoljuk, két dolgot. Egyrészt ex ante módon az részvényesek közgyűlésének kell eh, szavaznia egy javadalmazási politikáról hogy hogyan fizetik majd meg az elkövetkezendő három éve milyen javadalmazást alkalmaznak a menedzseknek. Mik a legfontosabb iránymutatások, milyen kritériumok vannak, mindez hogyan függ össze a nem eh, pénzügyi témákkal, ex ante. És aztán egy év múlva egy kis jelentést, egy kis összefoglalót kell készítenie a cégnek arról, hogy mi történt amiben beszámolnak arról, hogy az elmúlt évben a politikánknak megfelelően ilyen is ilyen lépéseket hoztunk. Ez tehát számos tagállamban vannak legjobb gyakorlatok, amelyeket amelyeket a belső piac többi országára ki lehet terjeszteni. Rengeteg jó ötlet van, persze számos, ez, ez, ez alapötlet, persze nagyon sok részlet van még emögött. Az utolsó pont pedig a Related Party Transactions témája ez az RPT. Ez azt jelenti, hogy a cégek, nagy cégek nem csak a szabad piacon folytatnak tranzakciókat, hanem, hanem mondjuk a cég és az igazgatói között is lehetnek. Vagy mondjuk a család, amely a részvények nagy részével rendelkezik, mondjuk építeni akar egy épületet, amelyben majd ül a cég. Tehát ezek a kapcsolt felekkel folytatott ügyletek, ez létezik, működik, működhet, de megfelelő áron kell ennek működnie. Ez sajnos nem mindig teljesen világos, hogy hogyan történik ez. Egy átlagos részvényes, egy kisebbségi részvényes számára nagyon fontos, hogy az ilyen típusú a kapcsolt felekkel folytatott ügyfelekkel eh, kapcsolat felekkel folytatott ügyletek is piaci áron történjenek meg, mert különben, ha nem, akkor ez az én részvényemnek, a, a részvénycsomagomnak a, az értékét csökkenti. Itt nagyon fontos, hogy hiányos információk vannak, nagyon fontos hát az átláthatóság megvalósulása, és mit kezdünk ezekkel a tranzakciókkal, ezekkel az ügyletekkel? Nagyon fontosnak tartom, hogy ez ez a javaslatunknak a lényege, hogy az ilyen nagy ügyletek előtt ex ante legyen egy részvényesi mm, közgyűlésen egy ennek a megtárgyalása szavazásra kerüljön sor. Természetesen az ördög a részletekben rejlik, és ezt még ki kell fejtenünk, és még finomítanunk kell, de összességében azt gondolom, hogy mindannyian osztjuk azt a véleményt, hogy nagyobb átláthatóságra van szükség ezen tranzakciók, ezen ügyletek tekintetében. Végül az Európai Bizottság, az új Európai Bizottság a jobb jogalkotásra koncentrál természetesen, és ez meghatározza a munkánkat. próbálunk nem túl előírók lenni, és még hogyha vannak is kötelező szabályok, azért persze rugalmasságot adunk, hogyha vállalati irányításról beszélünk, itt persze vannak nagy különbségek Ausztria, Olaszország, Dánia között, tehát ezt mindenképpen figyelembe kell venni. itt ennyiben hagynám, és Joanna kolléganőm, akit már be kellett volna köve, mutatnom, ő majd itt segít nekem a kérdések megválaszolásában. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen ezt a kiválóan struktúrált javaslatot. A webben, interneten is hozzáférhető lesz ez hamarosan, úgyhogy a részleteket ott természetesen mindenki megismerheti. Vannak-e kérdések? Régner asszony. Um, Köszönöm szépen ezt az előadást. Többször elmondta, és szerintem is fontos, hogy nem a rövidtávú hasznot akarjuk megszüntetni, hanem a cég és a, a fogyasztók, a dolgozók, a részvényesek számára részben visszaforgatni, hogy hosszú távú stratégiákat ö, követhessenek a cégek. Lenne azonban egy alapvető kérdésem. Ön azt mondja, hogy ezeket a bónuszokat, a bónuszok struktúráját ö, körültekintően kell kialakítani. Jó, bónuszok lesznek a jövőben is. De ha a részvényesek nél kezdjük ezt a kört, akkor nekik is fontos, azért részvényes, hogy valamilyen jövedelme, jövedelmezősége legyen a részvényének. És amennyiben a részvényesek jogai és haszna is nő, az <clears throat> a cégnek is egy hosszú távú haszon. És akkor ez nem csak két évre, ad tőkét szellemi értelemben a cégnek, hanem hosszú távra. Tehát a részvényesi jogokat közösen kell kezelni valamennyi egyéb bónuszkérdéssel és a többi ö, érintettel. Európában tény, hogy nagyon sokféle vállalati modell van, de előadóként ö, tudom, hogy például létezik az úgynevezett winner on board struktúra, tehát hogy nem csak lefölözik a vezetők a hasznot, hanem nyertesé teszik a részvényest is. És a részvényesi jogok erősítése, és általuk az utánuk jövő érintettek is profitálhatnak abból, hogyha részvényeseket helyzetbe hozzák. Köszönöm, Fossz úr. Először is még egyszer köszönöm az előadást. Nekem inkább a related party tranzakciókkal kapcsolatban lenne kérdésem. A javaslatban szerepel, hogy egy független véleményt kérjenek ki. Nem lesz ettől megint fölöslegesen bonyolultabb a rendszer és bürokratikusabb, amikor pont le akarnánk építeni a bürokráciát. Nem lehet, hogy ezáltal ö, csökken a cégnek a rugalmassága, hogyha erre egy külön eljárást alakítanak ki, amely nehézkes, és hogy ha a részvényesek közösségének mindent tudnia kell, akkor mi van az üzleti titkokkal, amelyek <clears throat> még, mégsem mindenkire tartoznak. Ö, ugye óriási költség ö, adott esetben részvényesek ezereit meghívni és konzultálni velük részletkérdésekről, ezt hogy gondolják végrehajthatónak, és ö, ha a közgyűlés dönt is esetleg közösen bizonyos dolgokban, akkor mi van akkor, hogyha ez a döntés a munkavállalói, tehát a, az alkalmazotti kör érdekképviselete ebbe hogy csatornázható be? Breton úr? Köszönöm. Ez a módosítás számomra szimpatikus, mert az erkölcs és a kapitalizmus kapcsolatát próbálja megteremteni. De ez a feladat óriási, mert az Európai Unió a globalizációhoz nem nőtt föl, nem vállalta eddig a felelősséget sok mindenért, ultraliberális politikát alkalmazott, mindent lehetővé tett, ugyanakkor csak a tőke áramlását és a pénz, pénztőke áramlását könnyítette meg. 72%-a a fellépéseknek, és ez megdöbbentő, ilyen jellegű volt az EU részéről, és tovább gyengítette az EU a nemzetállamot, a nemzetállam által adható védelmet alásta, és ö, annak az ürügyén, hogy csökkenteni kell a bürokráciát, aláásta a nemzetállamot. Most erre nyilván válaszreakciók jönnek, és nem volt képes az Európai Unió a meggyengült államokat pedig talpra állítani. Ez a teljes liberalizmus és a magán tőke alapok egyedülálló szerepe végül is nem töltötte meg az emberek hasát. Tehát most egy olyan tüzet próbálunk oltani, amelyet magunk gyűjtött, gyűjtöttünk. Thank you very much. Uh, may I ask... Hoyer urat kérhetem, hogy akkor reflektáljon a felvetésekre? Együtt eh, kolléganőmmel, ha megengedik, tennénk ezt, Régner asszonynak válaszolva. A részvényesek erősítése. Ö, eh, ö, eh, ugye ön azt mondta, hogy mi pont az ellenkezőjét fogjuk ezzel tenni, ezekkel az intézkedésekkel. De konzultáltunk sokakkal, nagy részvényesekkel és igenis van felelősség tudat azokban, akik például nagy biztosító vagy nyugdíjpénztárakat pénztárakat igazgatnak, és pontosan tudatában vannak abban, hogy a jelenlegi gyakorlat nem folytatható. Egyre több az úgynevezett ESG befektő, befektető, akik felelősen környezeti társadalmi tudatossággal fordulnak a befektetéseik irányába, főleg az Egyesült Királyságban, Hollandiában vannak ilyenek, tehát tudják már, hogy nem csak pénzt érdemes szerezni, hanem hosszú távú célokat is érdemes követni. A cég struktúrájának és fáz, működési fázisainak valamennyi szintjén. Tehát ilyen szervezetekkel tárgyaltunk és akarunk együttműködni. Számos tagállamban egyébként a részvényeseknek több felelősséget adnak már. Hazámban, Hollandiában is erre nagyon sok jó példa van. Tehát úgy gondoljuk, hogy ez igenis egy járható út. A jelenlegi rendszerben nincs is más lehetőségünk. Ami a tranzakciók kompatibilitását illeti. Tény, hogy igen, ez nincs meg ma még. Ez még nem törvény, ez csak egy úgynevezett soft law. Ajánlást adtunk ki áprilisban. Mert sok cég jelezte, hogy nem tud megfelelni, és ezért próbáljuk értelmezni ajánlásunkat jó, értjük, hogy nem tudtuk megfelelni, de alternatívát is felvázolunk, hogy más módon a jogalkotás végső célját akarjátok-e, képesek vagytok-e megvalósítani. Tehát magyarázzuk, értelmezzük a szándékot, és a tagállamok, na most nézzük, hogy mennyire veszik be ezt a modellt, a comply and explain, tehát működő modell, még hogyha nincs is törvénybe foglalva. Ami a harmadik feleket illeti, nem akarok itt most a részletekbe bocsátkozni, bonyolult szövegről van szó, de szerintem már elmondtam korábban is, hogy oda kell figyelnünk arra, hogy ne bonyolítsuk meg túlzottan a rendszert, hogy az ipari és kereskedelmi érdekeket ne károsítsa a bürokrácia. Azon vagyunk, hogy az előadóval a lehető leggyorsabban ezeket a kérdéseket tisztázzuk. A fő cél van azonban egyetértünk. Mindenki ugyanazt gondolja, hogy a kisebbségi részvényesek ne szenvedjék meg azt a tényt, hogy benfentesek olyan tranzakciókat valósíthatnak meg a cégeken belül, amelyek a külső tulajdonosi kör tudta nélkül zajlik. Hogy ezt hogyan lehet megvalósítani, hogyan lehet ezt az egyensúlyt megteremteni az átláthatóság és a bizalmasság feltételei között, hát ezt még ki kell dolgozni. De dolgozunk rajta. Nem tudom, hogy jól értettem a kérdést, az utolsó kérdést megpróbálom parafrazálni azt. Tehát nem akarjuk mi a kapitalizmust és az egész társadalmat átgyúrni. Csak néhány gyenge pontját szeretnénk a rendszernek orvosolni. És ezt a területet, ezt a túlzottan rövidtávú nézőpontot, látásmódot hosszabb távúvá tenni. Nem annyira számokról van itt szó, hanem inkább a dolog konceptuális hátteréről, környezeti társadalmi szempontok figyelembevételéről, a többi szereplő figyelembevételéről, hosszú távúságról, fenntarthatóságról. Tehát itt most, hogy ez 70 vagy 50 százalék, ez nem sokat mond. Végül pedig, elnök úr, ha megengedi még, úgy gondolom, és gondolom, hogy önöknél is sokakat érdekel a javadalmazás kérdése, a sajtó is gyakran ír a bónuszokról, de a legfontosabb e téma kapcsán az, hogy a nagy befektetők, az intézményi befektetők és a vagyonkezelők ö, igazságos elbárásban kapjanak, mert ők a hosszú távú szereplők, a társadalmi érdekek hozzájuk kötődnek elsősorban. Köszönöm szépen a válaszokat. Most egy kicsit már késésben vagyunk. Ha a képviselőtársak egyetértenek, van egy olyan hagyománya a bizottságunknak, hogy előre kitűzzük a szavazások időpontját, és a bizottság engedelmével most a 12-es napi rendi pont ajánlatot még nem tárgyaljuk meg, hanem rátérünk a, azokra a pontokra, amelyeket meg kell szavaznunk, hiszen kollégák csak emiatt jöttek adott esetben be. 13-as napi rendi pont következik tehát, és Hautala asszonynak adok szót. Yeah, thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Nincs itt ellentmondás ezzel a jelentéssel kapcsolatban, és nincsenek módosítók sem benyújtva a simpályához kötött járművekkel kapcsolatos kérdésekről, úgyhogy hozzájárulunk, az, az, az a javaslat, hogy járuljunk hozzá az egyezményhez. Tehát a 13-as ponton vagyunk, mondja az elnök úr, és tájékoztattak engem, hogy a szavazókártyát kell, hogy használjuk. Tehát kérek mindenkit arra, hogy a szavazókártyáját helyezze a szavazógépbe, és így szavazzunk. So, so uh, the recommendation of the rapporteur is to adopt the Az előadó ajánlása tehát az, hogy fogadjuk el ezt a javaslatot, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Úgy látom, hogy 20 leadott szavazatból 18 mellette és 2 ellene tartózkodás nélkül elfogadtuk a javaslatot. Uh, we go to... Most akkor a következő napi rendi pontunkra térünk rá. Ez a 14-es. Én vagyok ennek a pontnak az előadója. Csak annyit mondanék, hogy a 2005. június 30-ai hágai egyezmény a joghatósági megállapodásokról nemzetközi magánjogi kérdésekkel foglalkozik, és a joghatósági megállapodásokra vonatkozik polgári és kereskedelmi ügyekben. Az egyezmény célja hasonló nemzetközi szinten a Brüsszel 1-es rendelet 25-ös cikkéhez európai szinten. Ennek az egyezménynek a széleskörű támogatottsága nagyobb jogbiztonságot teremtene nemzetközi területen, téren a joghatósági megállapodásoknak és a résztvevő államok között is javítaná a helyzetet. Egyelőre csak Mexikó ratifikálta még ezt az egyezményt, de a jóváhagyási eljárások zajlanak az Európai Unióban és az Amerikai Egyesült Államokban is. Azt javaslom, hogy a parlament adja meg a hozzájárulását, a tanács döntéséhez, amely ratifikálná ezt az egyezményt. Kérdezem, hogy van-e valaki, aki hozzá kíván fűzni valamit ehhez a témához, mielőtt a szavazásra bocsájtom. Nem? Akkor megnyitom a szavazást, és le is zárom. elfogadtuk 20 szavazatból 18 mellette, 2 ellene, és nem volt tartózkodás. Most a 15-ös napi rendi pontra térünk rá. 15-től a 28-as napi rendi pontig a kodifikációkról van szó, és Andrzej Duda előadó úr, ha kívánja, akkor kommentárt fűzhet ezekhez a pontokhoz. Itt van-e Duda úr a teremben? If there is no objection, we can vote that. Hogyha senkinek nincsen ellenvetése, Duda úr sincs itt, akkor szavazhatunk blogban erről, megnyitom a szavazást. Everybody voted. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Az eredmény 21 szavazatból 19 mellette ellenszavazat nincs és kettő tartózkodás. Tehát elfogadtuk ezeket. Uh, now we come to point... Most a 41-es ponthoz érkeztünk egy véleménytervezet elfogadása levél formájában az 1784 per 2013-as petícióra való levél Gilberti úr, az európai elfogató parancsal kapcsolatos visszaélés a téma. A levéltervezetet mindenki megkapta, és hogyha nincsen ezzel kapcsolatban ellenvetése senkinek, rátérhetünk a szavazásra. Úgyhogy a készfeltartás elegendő lesz, tehát kérdezem, hogy ki van mellette. Ellene tartózkodás kettő tartózkodás van, és ezt elfogadtuk. Uh, by special request we proceed. Különleges kérésre térünk rá a 32. napi rendi ponttal kapcsolatos témára, és Göringer asszonynak adom meg a szót a kísértékű követelésekről. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném röviden bemutatni azt a jelentést, amely az Európai Parlament és Tanács rendeletére vonatkozik, a 861 per 2007-es rendeletet módosítja, amelyet 2007. július 11-én fogadtak el. Ez a kísértékű követelések európai eljárásáról szól, illetve a másik 1896 per 2006-os eljárás 2006. december 12-én elfogadott, amely az európai fizetési meghagyásos eljárást hozza létre. Tehát ez a két téma, a munkaanyagot már benyújtottam, és mindenki meg is kapta ezt, úgyhogy most a munkaanyag után a jelentés tervezetét szeretném bemutatni. Általánosságban az a véleményem, hogy a bizottság által benyújtott javaslat nagyon jó, és ennek eredményeként én csak néhány módosító indítványt javasoltam, amelyel konkrétabbá tesszük a bizottsági javaslatot. Az általános kontextusról néhány szót bevezetőként. A gazdasági válság eredményeképpen a gazdasági helyzetét a vállalatoknak javítaná a nagyobb jogbiztonság és az európai kísértékű követelésekkel kapcsolatos eljárás egy ilyen lenne, amely hozzájárul ehhez a célkitűzéshez. Néhány számadatra hadd hívjam fel a figyelmüket. A jelenlegi, ennek az eszköznek a jelenlegi használatáról. Ugye 2007-ben kezdték el ezt az eszközt alkalmazni valóban használták ezt az eszközt, de nem volt kielégítő ennek az alkalmazási módja. A küszöbérték túl alacsony volt, 2000 euró volt ez a küszöbérték, és ez túlságosan alacsony volt, és magát az eljárást is a fogyasztók nagyon hosszadalmasnak, költségesnek, túl sok energiát igénylőnek ítélték. Az volt a vélemény, hogy egyáltalán nem tükrözi ez a modern kor technológiai fejlődését, a bírósági rendszer esetében sem volt ez igaz, és az eljárások sem voltak mindig teljesen világosak. A bizottság adatai szerint a válaszadóknak pusztán 12%-a volt egyáltalán tisztában azzal, hogy létezik egy ilyen eszköz, mint a kisértékű követelések európai eljárása. És a válaszadóknak csak az egyetlen 1%-a élt ezzel a jogával, és használta ezt a lehetőséget. Tehát olyan elemekre van szükség, amelyek ösztönzik az állampolgárokat arra, hogy ezeket az eszközöket használják, mondjuk határokon átnyúló eh, esetekben, eh, és így elkerüljék azt, hogy a bíróság előtt meg kelljen jelenniük, és hogy egyéb szolgáltatásokat kell ilyen használniuk. A választadók szeretnénk online módon hozzáférni eh, ehhez az eszközhöz, és szeretnék az anyanyelvüket használni ezek voltak azok a felvetések, amelyek a legtöbbször merültek fel a közvéleménykutatásban, amelyet a bizottság végzett a kérdőíves alapon. Milyen következtetéseket lehet ebből levonni? Az egyik az, hogy a rendelet alkalmazási körét, hatókörét ki lehetne szélesíteni egészen 10.000 euróig, tehát a küszöbértéket 10.000 euróra változtatni a jelenlegi 2000 euró helyett a határokon átnyúló követelések esetén. És itt nem csak egyen, egyéni fogyasztókról van szó, hanem kis és középvállalkozásokról, amelyek szintén benyújthatnak követeléseket, ilyen jellegű követeléseket. Tehát ez a javaslat, hogy még az is, hogy a határokon átnyúló ügyek definícióját szélesítsük ki, valamint az, hogy az elektronikus kommunikációs lehetőségeket jobban használjuk ki, és hogy a bíróságokat kötelezzük arra, hogy a videokonferencia, illetve más modern kommunikációs módszereket alkalmazzák a egymástól távol lévő felek esetében az eljárás minden szakaszában. Nyilván nem minden bíróság rendelkezik olyan technikai berendezésekkel, amelyek lehetővé teszik ezt, illetve az összes informatikai módszer alkalmazását. Ezért javasoljuk azt, hogy ez a kötelesség az új rendelet életbe lépésétől számított két, éven, két év elteltével legyen csak kötelező. Aztán a bírósági díjakat is maximalizálni kellene. Nagyon sokszor előfordul, hogy egy kísértékű követelés esetében a bírósági költségek rúgnak akkora összegre, hogy értelmetlen egy ilyen eljárást indítani, ilyen értelmetlen ilyen követelést benyújtani, hiszen a maga a bírósági költség többe kerül, mint az eredeti követelés. Azt is javasoljuk, tehát ebben a tekintetben még, hogy a e, bírósági költségeket is lehessen távolról e, fizetni. Nagyon sok esetben, sok országban az a helyzet, hogy személyesen a bíróság épületében e, kötelező illetékbélyeggel például leróni a bírósági költségeket. Ehelyett a hitelkártyás vagy banki átutalásos fizetési lehetőséget is elérhetővé kell tenni a kiadásokat csökkenteni az a megoldás is, hogyha korlátoznánk a fordítási kötelezettségeket, előírásokat csak a D mellékletre. Nincsen szükség arra, hogy a teljes dossziét lefordítsák az összes nyelvre ahhoz, hogy a bírósági ítélet értelmét valaki megértse. És ez komoly költségcsökkentést eredményezhet. Az Európai Bizottság elemzése szerint a, az olyan követelések, amelyek 2 és 10 ezer euró közötti értékűek, a teljes követelések számának kb. 30%-át teszik ki, amelyeket a vállalatok nyújtanak be határokon átnyúló ügyekben, de az egyedi fogyasztói követeléseknek az egy ötöde már most meghaladja a 2000 eurós küszöböt. És van még egy módosítás, amelyet én szeretnék javasolni, ez pedig a következő. Az Európai Bizottság a küszöbértéket az igénynek megfelelően szabta meg, tehát hogy milyen igény van a bírósági eljárásokra és hogy ezek közül mennyi zajlik le. Hát hadd magyarázzam el még egyszer, hogy a kísértékű követelések európai eljárása általánosságban alapjában véve írásos módon zajlik. De amennyiben az a döntés születik, hogy nem lehet az írásos bizonyítékok alapján határozatot hozni, ha a bíróság így dönt, vagy hogyha a felek egyike bírósági eljárást kér, akkor ezt az eljárást formálisan bíróság előtt meg kell tartani, le kell folytatni. Az, az Európai Bizottság 2000 eurós küszöböt javasolt az ilyen esetekben, tehát amikor az egyik fél kéri kifejezetten azt, hogy formálisan a bírósági úton bonyolódjon az eljárás. Én azt javasolnám, hogy ezt a 2000 eurós küszöböt 5000-re növeljük, és azt a feltételt is tegyük hozzá, hogy mind a két fél hozzájárul ahhoz, hogy bíróságon állapodjanak meg. Amennyiben bebizonyítható, hogy nem lehet a bírósági és, és azt is hozzá kell tenni, hogy amennyiben bebizonyítható, hogy az írásos eljárással nem lehet megállapodást elérni tehát csak akkor legyen bírósági eljárás. Azt is szeretném még hozzátenni ez az egész, az, hogy én nagyon-nagyon lelkes vagyok, nagyon tetszenek nekem ezek az új rendelkezések, ez az új rendelet is nagyon szimpatikus, mert szerintem nagyon hatékony lesz, de nem fog az egész Európai Unión belül érvényesülni. Hiszen miről van itt szó? Olyan módosítókról, amelyeket beépítünk egy rendeletbe, amely már létezik, de ez a rendelet például nem fedi le Írországot, Dániát és az Egyesült Királyságot. Tehát ez, ez gyakorlatilag a földrajzi hatály vagy lefedettség. És már majdnem be is fejeztem, még egyetlen egy megjegyzést fűznék gyorsan hozzá. A bírósági költségek felső küszöb értékéhez. Az az én véleményem, hogy az ilyen bírósági eljárási költségek nem haladhatják meg a magának a követelés értékének a 10%-át. Mert egyébként ugye nem, gyakorlatilag nem érdemes a követelést benyújtani. vannak olyan tagállamok, ahol felmerült még az a lehetőség is, hogy a bírósági díjakat elengedjék, hogyha a minimál béren élő személyek nyújtanak be ilyen követelést, tehát az ő esetükben legyen lehetőség a bírósági költségek elengedésére. Ennyi tehát a mondani való. A jelentésem egyelőre még csak angol nyelven elérhető. Az összes javaslat, amit társadaltam, szerepel benne, és én most kíváncsian várom a kérdéseket és javaslatokat. Thank you very much. Köszönöm szépen. Én is hozzátennék egy kis információt. A módosítások benyújtásának a határideje november 27, kérem a kollégákat, hogy ezt vegyék tudomásul. Szeretne valaki hozzászólni? Regyev úr, tessék. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollega. Szeretnék köszönetet mondani Geringer Odenberg asszonynak, a jelentéstevőnek, és szinte minden javaslattal egyetértek, és nagyon örülök, hogy a javaslat legfontosabb elemei nem kerültek megváltoztatásra. Így biztos vagyok benne, hogy az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés javulni fog, különös tekintettel a kis és középvállalkozások számára. A kisértékű követelések elvileg a rendelet hatáján kívül kerülnek, vagy vannak eddig, és hogyha ez elfogadásra kerül, akkor több hitelező, egy nagyobb számú hitelező tud hozzáférni majd tehát a követelésekhez, és ez lehetővé teszi a határokon átnyúló kereskedelmet. Két dolog van, amire szeretném felhívni a figyelmüket. Először is 2-ről 5 ezer euróra emelnénk a a küszöböt, ez valóban csökkentené az eljárási költségeket, de biztosítanunk kell, hogy a felek eljárási jogait megvédjük, és ezek teljesülnek. Másik dolog pedig, egy opciót javasol a, a jelentéstevő, illetve kettőt. Az egyik a hitelkártyával való fizetés, a másik pedig a, a, az átutalás. Ez nem olyan jó szerintem. Jobb lenne, hogyha több fizetési mód lenne, hogyha valakinek nincsen hitelkártyája, és az egyetlen módszer, ami lehetővé, amit lehetővé tesz a bíróság, az a hitelkártya, akkor hogyan fogsz fizetni ez a személy? Úgyhogy jobb lenne szerintem több fizetési módot felkínálni. és ennek a határidejét kiterjeszthetnénk, a videokonferencia határidejét is ki lehetne terjeszteni. Köszönöm, Fosszúr. Ja, zunächst auch einmal von meiner... Köszönöm szépen. Igen, először is én is szeretnék köszönetet mondani. Először is hadd mondjam el, hogy még nem foglalkoztam nagyon részletekbe menően ezzel a kérdéssel. Kérdezem, hogy ez az egész egy opció, vagy kötelező? Vagy mehetek rendes bírósághoz is, vagy kötelező nekem ezt az utat választani, hogyha mondjuk 10.000 euró alatti követelésem van. A másik pedig, hogyha ez opcionális, akkor lehet ezt úgy csinálni, de végül is a hagyományos út 10 ezer euróig valószínűleg nagyobb biztonságot jelentene. Mert sok személy számára 10 ezer euró nem kis követelés, nem kis értékű követelés, Úgyhogy hát persze végig kell gondolni, hogy mennyire bíznak az emberek az elektronikus eljárásba, vagy esetleg nagyobb bizalommal fordulnak a hagyományos bírósághoz. A másik dolog a nyelvi akadályok kérdése. Hogyha például Finnországban, tegyük föl, van egy követelésem, kötelező nekem ezt finnül, finnül lezavarni, mert hát a finn a hivatalos nyelv, a bíróság finnül beszél, tehát ez csak egy példa, lehet más nyelvet is, más országot is említeni kérdezem, vagy itt látok bizonyos problémákat, hogy hogyan lehet ezt megoldani. Ami a videó üzenetet illeti, itt megint csak az a kérdés, hogy eljárás jogilag a tagállamokban ez megvalósulhat, ez működik, beemelhető. Ez egyelőre nem mindennapos dolog, ugyanis a, akár a bíróságok eljárási rendjét is módosítani kell. Mi a helyzet a technikai feltételekkel? Mi történik, hogyha, hogyha megszakad a kapcsolat? Mi történik a határidőkkel? Vagy mi van, hogyha valaki éppen nem tud részt venni ezen a videokonferencián, hogy úgy mondjam, nyomós okokból, de a bíróság már fölépítette az egész technikát, és ott van, és várja a bejelentkezést. Nos, ezeket végig kell gondolni. Amit Rádef úr mondott, ami, az, ami a pénzt illeti, a, a követelés ellenértékét illeti, az átutalást, a hitelkártyát. Nos, itt is a különböző tagállamokban különböző illetékek vannak, illetékrend van az eljárásoktól függően, úgyhogy felmerül a kérdés, hogy mindennek lehet-e valamilyen hatása erre a kérdésre, hát lehet, hogy egy picit túl messze mentem az egyes eljárási kérdések taglalásában, de kérdezem, a legfontosabb kérdés az az, hogy nekem ez kötelező ezt a, ezt a módszert választani, vagy ez csak egy opció, ahol végig gondolhatom, hogy most ezt választom, vagy a hagyományos bírósági utat. Elnök, Villand nem, mégsem. Okay. Okay. Then Mr. Buda. Buda úr szeretne hozzászólni. Mulțumesc, domnule președinte. Fericit raportoarea pentru... Köszönöm szépen. Én is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, valóban ez nem volt egyszerű, nagyon hatékonyan dolgozott azonban. A következőt szeretném elmondani, az Európai Bizottság javaslata a lehető legjobb pillanatban került az asztalunkra a választók, illetve a vállalatok számára, hiszen a határon átnyúló követelésekről van itt szó. Mindennek hatása lesz annak a, arra is, hogy milyen gyorsan lehet az egyes kérelmeket vagy eljárásokat lezárni. És ez egyszerűsíti az életet. Hogyha az egészet írásban meg lehet oldani, akkor ez a bíróságok számára is egyszerűsíti a munkát. A következőt szeretném itt elmondani, és a jelentéstevőt arra kérem, hogy válaszolja meg a kérésemet. Mi a helyzet azzal kapcsolatban, hogy a KKV-k számára emeljük ezt az összeget, mert ezek az összegek, amelyekről itt szó van, ezek a vállalatok számára magasabbak, mint egy magánszemély számára. Tehát egy vállalat számára más a 15 ezer euró, mint egy magánszemély számára. És már a kollégánk feltett kérdéseket az eljárással kapcsolatban, mi lesz ezzel? Ez kötelező lesz, vagy ez egy opció? Azt hiszem, hogy a szöveg úgy, ahogy itt előttünk van, már bizonyos garanciákat nyújt, elegendő garanciát nyújt. Azokat, akik ezt az eljárást választják, azokat, azokra bizonyos védelmi garanciákat biztosítani kell. Hogyha mondjuk 15 ezer euróról beszélünk, vagy 5 ezer euróról beszélünk, az két különböző dolog, esetleg magasabb összegnél mégiscsak szóbeli eljárásra kellene sort keríteni. De a feleket mindenképpen védeni kell. Aztán felmerül a kérdés, hogy az információt hogyan lehet továbbadni nyilvános csatornákon, hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy az, ezt az egyszerűsített eljárást valóban használni tudják a felek. Világos, hogy először is tájékoztatni kell mindenkit arról, hogy ez az egyszerűsített eljárás egyáltalán létezik. Thank you very much, Mr. Mar- Köszönöm szépen, Marinho Pinto úr következik. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök úr. Mielőtt elmondom a saját gondolataimat, hadd mondjam el, hogy Fosz úr megfontolásaihoz csatlakoznék. Nagyon fontos, hogy ezekre a kérdésekre egyértelmű választ kapjunk. Nagyon fontos témáról van itt szó, mm, és itt említeném a jogi méltóság kérdését. Ugye egy jogi döntésnek a, az értéke nem csak a gazdasági értéktől függ, nem csak az általa képviselt gazdasági értéktől függ, ugyanis a kis követelések, kisértékű követeléseket is ugyanolyan ö, méltósággal kell kezelni, mint a nagyobb ügyeket. Na most itt tulajdonképpen egy egyszerűsítésről van szó, de nem arról van szó, hogy, hogy másodrangúnak tekintjük azokat, akiknek ilyen kisebb követeléseik vannak. Ezek a követelések nem érnek kevesebbet. Ne le, azonban itt egyszerűsíti a helyzetet, hogy nincs szükség, ne legyen szükség ügyvédre. Ez egy gyakran ugye költség tényező de nem csak költségtényező az ügyvéd, nem csak arról van szó, hogy az ügyvéd sokba kerül, hanem az ügyvéd garantálja a szabályok betartását, az felek megfelelő képviseletét, felelősséget is vállal, úgyhogy ezzel most mi a helyzet azok, azon a, ö, viszonyban, hogy vannak olyan felek, akiknek van ügyvédjük, van, akinek nincs ügyvédjük. Ez akkor ők nem egy szinten állnának, nem érvényesül az egyenlő bánásmód akkor azok a személyek, akik nem rendelkeznek ügyvéddel, nem kapnak megfelelő védelmet és támogatást alapjogaik védelmében. Tehát az alacsony érték, tehát a kisebb értékű követelések esetében is fontos szerintem az ügyvéd jelenléte. Az Európai Uniós tagállamoknak biztosítaniuk kell azt, hogy minden cég, minden vállalat függetlenül gazdasági értékétől lehetőséggel bírjon hogy ügyvéd segítségére számítson. És ezért az a tagállamok, ez a tagállamok feladata ezt biztosítani. Köszönöm. thank you very much. Köszönöm szépen. Vélánd úr, mégis szeretne hozzászólni. Na, most akkor mégis jelentkeztem, mondja Vélánd úr. Nagyon fontos ez a dolog, nagyon fontos ez a téma, a lassú, jogalko- a lassú igazságszolgáltatás nem jó igazságszolgáltatás, ezért egy kicsit fel kell gyorsítani a kérdést. Na most felmerül a kérdés, hogy legyen ügyvéd, vagy ne legyen ügyvéd a tagállamokban vannak különböző szabályok, jogszabályok arra vonatkozóan, hogy mi, milyen értéktől kell ügyvédet igénybe venni, és hogyha valaki ezt nem tudja megfizetni az ügyvéd szolgáltatásait, akkor segítséget kaphat ehhez jogi segély formájában. Hogyha ezeket a kérdéseket elkezdjük most taglalni, akkor nagyon-nagyon partalan vitát indítunk. Azt hiszem, nagyon fontos, hogy felgyorsítsuk az eljárást. Az ügyfél kér, a szolgáltatást megkapja, és az ügyfél fizet. Ez a jó eset. A rossz eset az az, hogyha az ügyfél rendel, a, a szolgáltató szolgáltat, az ügyfél pedig szeretne fizetni, de nem tud fizetni. Ez a jó hiszemű öm, ügyfél, aki mégis tartozik. Nagyon fontos, hogyha az a hibás fél a hibáját beismeri, akkor a hitelező is máshogy áll a dolgokhoz, ugye? Világos, hogy ezek az követelések ne évüljenek el, és világos legyen ez a könyvelésben is. Ehhez kell gyors, egyszerű eljárásokat biztosítani a határon átnyúló tranzakciókban. Most nem arról van szó, hogy legyen ügyvéd, vagy ne legyen ügyvéd. Öm, hogyan tudok minél gyorsabban szolgáltatni, szállítani ugye szolgáltatóként azt mondom, hogy hálás vagyok, hogy megrendelted a szolgáltatásomat, szeretnél fizetni, de nem tudsz fizetni, most akkor hogyan lehet ezt például részleteiben fizetni? Er-, ez egy megoldás lehetne. A legrosszabb helyzet az az az ügyfél, aki, vagy vevő, aki nem akar fizetni, holott tudna fizetni. fizetni. Na most ez az ilyen típusú ügyvé, ügyfél, az ilyen típusú ügyfél mindig jogi vitákba fog keveredni, mindig ki fog használni minden lehetőséget arra, hogy hogyan lehet elhúzni a fizetést, nem fizetni. Na most ettől kell óvakodnunk, mert itt nagyon-nagyon ne, nagy nehézségek merülhetnek fel. Fosszúr és az előttem szóló is felvetette ezeket a nehézségeket a legfontosabb számunkra most az, hogy a jó hiszemű feleknek hogyan tudunk fele segíteni abban, hogy gyors jog és igazságszolgáltatás valósuljon meg határon átnyúlóan, és amire lehet támaszkodni. A másik kérdésem is legyen ügyvéd, vagy ne legyen ügyvéd. Ezzel kapcsolatban felmerülnek a kérdések, hogy hogyan segítünk a hitelezőnek, hogyan segítünk a tartozónak, az adósnak, hogyan lehet gyors eljárásokat, egyszerű eljárásokat biztosítani, hogyan lehet csökkenteni a költségeket, de hogyha erre mindre megoldást akarunk adni, akkor ezzel túl sokat akarunk, de a legfontosabb számunkra szerintem ez a középső ügy, amikor valaki fizetni szeretni, de nem tud. Tehát a jóhiszemű adós problémáját kellene minél egyszerűbben megoldani. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Paolo Brónei kap most szót az elnökség képviseletében. Grazie, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenkinek jó napot kívánok még egyszer. És szeretnék csatlakozni az előadó által hangzottakhoz, és egy picit beszélni a helyzetről már, ami az elnökséget illeti. Nem fogok a javaslat részleteibe bocsátkozni, mert ugye bizonyára tudják, hogy a tanács az még dolgozik ezen a szövegen, és egyelőre az a szándékunk, szándékunk hogy a kompromisszumos szöveget a koreper elé majd a jövő héten tesszük le. És akkor jutunk el odáig, hogy a december 4-i tanács az általános megközelítéseket meg tudja fogalmazni. Ezzel a rendelettel kapcsolatban mindig az volt a véleményünk, hogy ez egy nagyon fontos rendelet, és az egyik prioritás egyébként az orosz elnökség programjában is szerepel. Orlando miniszter úr is elmondta ezt, amikor bemutatta a Júri Bizottság előtt az orosz elnökség programját, és kihangsúlyozta, hogy itt egy olyan eszközről van szó, amely e, abban, a, abban az irányban megy, hogy megkönnyíti e, a igazságszolgáltatás minden felhasználója számára ennek a szolgáltatásnak a használatát. Ezzel a rendel kapcsolatban nem csak arról van szó, hogy ez egy jó eszköz, és hogy garantál egyfajta gyorsabb ügyrendezést mondjuk a kis és középvállalkozások számára, hanem gondoljunk a közvetlen hatásra is, mert ugye csökkenti a terheket, nagyon sok tagállamban komoly terhek vannak, és ez a rendeleti javaslat, amelyet a tanács és elég intenzíven vitatott meg, tartalmaz nagyon jelentős elemeket. És nagyon rövid leszek, csak szerettem volna hozzátenni még valamit ahhozokhoz a javaslatokhoz, amelyeket a képviselők megfogalmaztak. Például a modern technológiák felhasználása, ez nagyon fontos, és mi, mint tanács, ezt támogatjuk abban a tekintetben, hogy ez segíti, hozzájárul az ügyek gyorsabb rendezéséhez. Tehát itt nem azt nézzük, hogy mondjuk ezek az eszközök a végfelhasználót eltávolítják a bírótól. Nincsen fajta ilyen szándék a tanácsban, hogy ezt a lehetőséget, mondjuk megszüntessük, hogy valaki a, a bíróságra elmehessen szemtől szembe, de hogy segítse a kommunikációt, ebből a szempontból támogatjuk az ilyen technológiáknak a használatát. És hasonló megközelítésből csatlakoznánk ahhoz, amit Mario Pinto úr mondott, az összes döntés elérhetőségével kapcsolatban, tehát a, a nagyobb horderejű, illetve a kisebb horderejű döntések esetén is. Tehát szerintünk ez a rendelet ebben a tekintetben is könnyebbséget hoz. Az elnökségnek az az érdekes, az a szándéka, hogy az Európai Parlamenttel folytatott egy továbbra is nyitottan tartsa. Nagyon érdekes volt az előadó beszámolója és az időbeosztással kapcsolatban is, hadd mondjam még egyszer, a fejleményekkel kapcsolatban is, hogy most dolgozunk tehát nagyon intenzíven annak érdekében, hogy legalább a tagállamok konszenzusa létrejöjjön, hiszen itt van a december 4-i következő tanácsülés. A tanácsálláspontja egyébként nincs már messze a konszolidált állásponthoz, Gondolom, hogy megértik, hogy emiatt nem fogok részletekbe bocsátkozni, mert nem akarok még előre bocsátani, semmi túl korai lenne ez. De azért annyit engedjenek meg, hogy egy bizonyos fajta optimizmusról beszámoljak. Uh, thank you very much. Uh, the... Köszönjük. From the Commission, may I ask you to be a uh, little bit uh, brief, because we... Jezef Kászkának adok szót, kérem, hogy legyen rövid, mert nagyon késésben vagyunk. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az előadóasszonynak is a tervezetet. Üdvözöljük, hogy megszületett, és a benne olvasható javaslatokat is. Ne felejtsük el, hogy ez egy választható eljárás volt, nem kizárt, hogy nemzeti tagállami eljárás is legyen, és a határokon átnyúló eljárásokat is alkalmazzuk a jövőben is. Csak meg akarjuk nyitni a hozzáférést az igazság szolgáltatáshoz, és költséget akarunk csökkenteni. Ezt az eljárást már öt éve alkalmazzuk, és még egyszer sem panaszkodott senki arra, hogy az eljárás ne garantálná a felek jogait kellőképpen. A javaslatban ráadásul tovább javítjuk ezeket a garanciákat, amelyek eddig is jól működtek. Tehát ez egy nagyon modern eljárás, <clears throat> érdemes élni vele, a polgárok számára lehetővé tenni, illetve a vállalkozások számára, hogy éljenek vele. Köszönöm. Mi is? Köszönöm szépen, és mindenkinek, aki megszólalt a magvas gondolatokat. Egy részével a kérdésnek már a bizottság is foglalkozott. Egy olyan jobb eszköz szeretnénk, amely révén az eljárás, amely egyébként egyes országokban már most is létezik, mindenhol használható legyen. Az a célja, hogy akik eddig nem alkalmaztak hasonlót, azok is hát elkezdjék. A helyzet olyan, hogy ugye fizettünk egyes termékekért, szolgáltatásokért, és nem kaptuk meg őket. De ezen eszköz révén a jog bizonyossága a vásárlóknak nőne, és talán leszoktatná a jogsértő szállítókat a nem szállítás rossz szokásáról. Kérem a kollégákat, hogy olvassák el, és lássák saját szemek, szemükkel, hogy mennyire alkalmas, modern eszközről van szó, az Európai Bizottság által javasolt eljárást szerintem meg kell tartanunk, támogatnunk kell, lehet egy picit még finom hangolni, de a lényege nagyon előremutató, és a javaslat alapja is vitathatatlan. Tehát kérem a kollégákat, hogy miután alaposan elolvasták a javaslatot, támogassák azt, illetve hát egészítsék ki módosítókkal, ha úgy látják, hogy szükséges. Jó lenne, hogyha még az olasz elnökség alatt, amely annyira aktívan vitte ezt az ászlót, tető alá hozhatnánk. Be kell tartani egyébként határidőket. November 27-ig lehet a módosítókat megírni, benyújtani és remélem, hogy december elején megkapjuk a tanács pontját is, amely reményénk szerint nem lesz túlzottan eltérő a miénktől. Köszönöm, akkor ezt a napi rendi pontot lezárom, és a 12-esre térünk vissza. A bizottságnak, Viktor Szlovecsik úrnak adok szót, hogy bevezesse a témát, a kodifikáció és új formába öntés téma. I thank you very much for this opportunity to give a brief explanation about Köszönöm hogy elmondhatom, hogy mi a különbség a kodifikáció és az átdolgozás között. Amint önök is tudják, az unió joganyagát gyakran kell módosítani, mert sokszor annyi módosító születik már egy jogszabályhoz, hogy az olvashatatlanná, áttekinthetetlenné válik, és két olyan technika van, a kodifikáció és az átdolgozás, amely egyszerűsíti, egységes szerkezetbe foglalja a már átláthatatlan szabályokat. Két specifikus intézményközi megállapodás határozza meg, 94-ben és 2001-ben kötöttük ezeket, hogy hogyan kell ezeket lefolytatni. Mi a kodifikáció? A kodifikáció során egy új jogi aktussal helyettesítünk egy vagy több sokszor módosított joganyagot, de anélkül, hogy érdemi változtatást hajtanánk végre az eredeti joganyagon. A kodifikációt az jellemzi, hogy nincsen semmi lényegi változás az eredeti jogszabályokhoz képest, ez az úgynevezett droit constant állapotát őrzi, csak érthetőbb, áttekinthető formában. Hogy ö, sikerült-e a kodifikáció, a parlament és a tanács és a bizottság jogi szolgálatainak közös bizottsága dönti el, és részleteiben igazolja, hogy a kodifikáció ugyanazt mondja ki, mint a korábbiak szabályok. Valamennyi intézménynek be kell tartania ö, azt a szabályt, hogy nem szabad becsempészni érdemi változtatást. Az átdolgozás az más, mint a kodifikáció. Ez módosításokkal értendő kodifikáció egy újra átdolgozás során három ö, dolgot is másképp lehet csinálni, mint a kodifikáció során. Be lehet például vezetni érdemi módosítókat. Ö, a nem változó, megmaradó ö, kitételeket is ö, át lehet írni, és vissza kell vonni az új jogi aktussal a korábbi ö, a joganyagokat. Tehát ö, új érdemi módosítók és klauzulák lehetnek a szövegben, és preambulum bekezdések is, amelyek kitérnek arra, hogy milyen változások történnek. Az átdolgozásra vonatkozó javaslatot ugyancsak a három jogi szolgálat közös bizottsága alkotja meg és hitelesíti, és külön kiemeli, hogy melyek azok az érdemi módosítások, amelyek megtörténtek az eredeti szöveghez képest. Mind a három intézmény jogi szakemberei tartják magukat ahhoz, hogy kizárólag azokról a módosítókról indítanak politikai vitát, amelyek érdemben újak. Ha úgy derülne ki hogy sok új, jelentős érdemi módosítást kell végrehajtani egy szövegen, akkor az intézményközi megállapodást azt mondja ki, hogy ezeket először a bizottság kezdeményezési jogköréből ismert normál eljárás során kell javasolni a bizottságnak. Nem lehet az eljárás közepén ilyeneket javasolni, hanem akkor előről kell kezdeni ennek a résznek a jogalkotását. Az utóbbi évek során a bizottság többször szerette volna, szeretett volna gyakrabban élni a recast, az átdolgozás jogával, de nem sikerült sokszor ezzel élnie, mert több jogalkotási eljárás során azt tapasztaltuk, hogy nem mindenki tartja a szigorú szabályokat. Azt remélnénk a parlamenttől és a tanástól, hogy kooperatívan a szabályok szigorú betartásával állnak a kérdéshez. Egy ilyen jobb, szabálykövetőbb magatartás esetén gyakrabban lehetne élni ezzel az egyszerűsítési eljárással, és az átdolgozás egy jelenleginél hatékonyabb módszeré válhatna. A kodifikációs és átdolgozási javaslatok, amelyek a mai ülésünk témáját adják, kapcsán el kell mondanom, hogy 2008-2009-ben volt egy jelentős egyszerűsítési hullám. A bizottság számos ö, joganyaggal kapcsolatban, a Lisszaboni szerződés kapcsán különösen, azt javasolta, hogy új keretbe kell foglalni a joganyagokat, mert túl sok volt a komitológiai eljárás, túl sokra volt szükség a bonyolultság miatt. És azt javasoltuk, hogy a meglévő joganyagot karsusítjuk, ezt és átdolgozzuk, újraírjuk. Ezt sikerült is megtenni számos esetben, de most is egy ilyen témával nézzük szembe. Köszönöm szépen. Régner Köszönöm. Örülök, hogy hallgathatjuk a bizottságot, eszmét cserélhetünk. Engem azért foglalkoztat a téma, mert praktikus tapasztalatom van a Rikászt módszerrel, a Brüsszel egy rendelet kapcsán, Elég sokat bosszankodtunk a bizottság által javasolt átdolgozáson. Az intézményközi megállapodásnak az a fő értelme, hogy eldöntsük, hogy melyek az új érdemi módosítások, de ebben a konkrét jogalkotásban nagyon sok módosítás volt, és a bizottság nem volt hajlandó elfogadni tőlünk képviselőktől, hogy, hogy sok módosítóval akarunk élni. Nagyon nehéz volt ezt elfogadtatni a bizottsággal. A Brüsszel egy kapcsán az volt a benyomásunk, hogy az intézményközi megállapodást mindenki másképp értelmezi. Olyan jogi területen próbáltuk alkalmazni, ahol nem gyakran módosított joganyagról van szó, mint amire ez általában vonatkozik, hanem egy nagy új joganyag kialakításában gátoltak minket. A bizottság csak egy részével akart foglalkozni a Brüsszel egynek, ezt meg is tette, és a többi módosításra nem volt nyitott, nem fogadta be őket, mert szűkken kezelte a rikászt fogalmát. Most egy olyan rendeletről van szó, ahol hasonló a helyzet, megint csak a bizottság egy nagyon szűk kérdéskört engedne módosítani, és azt, amit mi politikai értelemben fontosnak tartanánk még módosítani, az pusztán technikai alapon próbálják elutasítani. Tehát jó, hogy erről most nyíltan beszélünk, hogy az átdolgozás során ahol ugye van lehetőség az érdemi módosításokra, a bizottság, mint a jogalkotás kedvez, kedvezmény, kezdeményezője, ne annyira szűken kezelje a témákat, és igenis fogadjon be politikai motivációi javaslatokat, és érdemben foglalkozzon velük. Tehát itt mindenképpen javítani kéne az együttműködésen, és azon, hogy ki és hogyan és milyen alapon ítéli meg, hogy mi az, ami belefér a rikászt eljárásba, és mi az, ami nem. Erre ugyanis nincsenek explicit szabályok, és a bizottság gyakran korlátozóan lép föl a parlamenti javaslatokkal szemben indok nélkül. Kívánne valaki ebben még megszólalni? Nem látok jelentkezést. Szeretne a bizottság képviselője reflektálni a kritikára? Közelem elnök úr a szót. Válaszképpen csak azt tudom újra elmondani, amit az előbb is, hogy a bizottság számára nagyon fontos, hogy a kezdeményezés jogát megőrizhesse. Ezt el kell fogadni a többi intézménynek is, illetve a rikászt szabályokat is. És ha ez így lenne, akkor lehetne gyakrabban használni ezt az eszközt. De csak akkor, hogyha tényleg betartjuk a játékszabályokat. Ha politikailag szükségesnek látszik menet közben egyértelművé válik, hogy egy javasolt tervezet kapcsán módosítani kell rajta érdemben, akkor lehet a bizottságot arra kérni, hogy módosított javaslatot fogalmazzon meg, de a a Rikás során eredetileg érinteni nem kívánt jogrészekre vonatkozó módosítási javaslatokat a bizottság nem fogadhat el, mert ezzel a kezdeményezési jogkörét ásnák alá. Köszönöm. Nem látok több jelentkezést. És akkor most lezárom ezt a napi rendi pontot, és a 31. napi rendi ponttal folytatjuk a munkát. Európai Konvenció a feltételes hozzáférés és a jogi védelem kérdéséről. Megadom a szót Pavel Svoboda úrnak, az előadónak, hogy bevezesse a témát. Oldest dossier. Ez a téma az a legrégebbi téma, amely még nyitva van a szakbizottságban. Az Európai Bizottság 2010. decemberében nyújtotta be a javaslatát ezzel kapcsolatban, úgyhogy ez már lassan négy éve volt. Ennek a témának a jelentéstevője a Klaus Heiner Léne volt, a korábbi ö, ö, szakbizottsági elnök. Ö, most itt gyakorlatilag arról beszélünk, hogy hogyan lehet megakadályozni azt, hogy az illeték fizetés ellenében nyújtott televíziós szolgáltatásokhoz illetéktelenek hozzáférjenek különböző eszközökkel. Legyen itt szó televízióról, rádióról, illetve internetes közvetítésről. 1999-ben az Európa Tanács egy európai eh, egyezmény elkészítésén eh, kezdte meg a, elkészítésének a munkáját kezdte meg az ilyen típusú szolgáltatások védelmében. Több európai álma, állam, amelyek az Európai Uniónak nem tagjai, eh, olyan eszközök elkészítésében segítkezhetnek, amely eszközökkel az ilyen típusú szolgáltatásokhoz hozzá lehet férni, és meg lehet hekkelni ezeket a szolgáltatásokat, mert ezekben az, országban, az országokban nem voltak megfelelő jogszabályok ennek ezen tevékenységek ellenében. Ezért nagyon fontos ezen típusú szolgáltatások európai védelme. Azok a tárgyalások, amelyeket az, amelyeken az Európai Bizottság vett részt az Európai Unió nevében, sikeresek voltak, az egyezményt pedig 2001-ben fogadták el. Ez az egyezmény teljes mértékben kompatibilis az irányelve. A két szöveg megfogalmazásai csak kismértékben térnek el egymástól. Mindazonáltal, mielőtt a tanács megkérte volna az Európai Bizottságot arra, hogy járuljon hozzá az egyezmény elfogadásához, az Európai Bizottság az bírósághoz fordult egy ügyjel, és azt állította, hogy a tanács nem megfelelő jogi alapot használt a döntéshez, az egyezmény, azon döntéshez, amely az egyezmény aláírásáról szól. Ahelyett, hogy a 207-es cikkét használta volna, amely a közös kereskedelmi politikára vonatkozik az Európai Unió fő működéséről szóló szerződésnek. Ahelyett a 114-es cikket használta, amely a belső piac harmonizációjára vonatkozik. Bár a parlamentnek nincs szerepe az eljárásban, az egyezmény aláírása előtt, ez a bírósági ügy mindazonáltal nem tette lehetővé az egyezmény következtetéseinek jóváhagyását, mivel a tanácsnak meg kellett várnia a bíróság döntését, mielőtt formálisan is a parlamenthez fordulhatott volna. A bíróság ítélete 2013. októberében lett közzét, került közzétételre, és az Európai Bizottság mellett ítélt a bíróság, tehát a 207-es cikk helyett a 207-es cikk ugye a közös kereskedelmi politikáról szól. Nos, most az ügy fejleményeiről várjuk a beszámolót, és meg szeretnénk tudni, hogy a tanács munka csoportjában, hogy áll a téma. Az Európai Parlament a jóváhegyeset fogja adni az egyezmény aláírásához, és várja a tanács részéről a formális megkeresést, mielőtt a parlament el tudja készíteni a jelentését. Most pedig megadnám a szót Sika Bahovecnek, a kommunikációs hálózatok, tartalom és technológia főigazgatóság munkatársának, és várjuk a beszámolóját. Tessék, öné a szó. It's a very old, excuse me. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez egy nagyon régi téma, ez igaz. És mivel régi téma, november 1-től ez a téma a a Digi Connecthez került, és mi foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Úgyhogy ezzel szeretném kiegészíteni az, a háttér, háttér ismereteket. Túl sok mindent nem tudok hozzátenni ahhoz, amit az elnök úr elmondott, mert valóban valóban van egy irányelvünk a 98-as évből, és aztán megkezdtük a tárgyalásokat a tanácssal, az Európa tanácssal, annak érdekében, hogy kiterjesszük a jogi védelmet, és hatékony szankciókat vezessünk be bizonyos országokban, amelyek nem tagjai az Európai Uniónak, Albánia, Szerbia, Ukrajna. Ezen országokban beszerezhető könnyen az a készülék, amelyel hozzá lehet férni az ilyen szolgáltatásokhoz. Nos, az Európai Tanács egyezményének az aláírásáról van szó, a belső piaci rendelkezéseknek köszönhetően a tanács elfogadta, de nem megfelelő jog, jogi alapra hivatkozva. Az Európai Bírósághoz fordultunk, az Európai Bíróság pedig egyetértett az Európai Bizottsággal, ez exkluzív kompetenciája az Európai Uniónak, és most nulláról kell kezdenünk az egészet, úgyhogy azt javasoltuk, hogy új tanácsi határozatot fogadjon el a tanács az egyezmény aláírására vonatkozóan, a feltételes hozzáférésen alapuló szolgáltatásokkal kapcsolatban, és most ez a tanácsra vár ez a feladat. November 3-án volt egy ülés az audiovizuális munkacsoportban, a tanácsban, és ebben kell hagynom, annyiban kell hagynom, mert innentől kezdve az elnökség hatáskörébe tartozik a téma. Elnök, köszönöm. Carlo Imarizionak adom meg a szót az olasz elnökség részéről. Grazie per dato la parola. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném mondani, hogy a tanács teljes mértékben támogatja az egyezmény célját, tehát ugye a kalózkodás elleni küzdelmet a feltételes az a félési szolgáltatások esetében. Fontos, hogy az Európai Unió is csatlakozzon az Európa Tanács ezen egyezményéhez. A bíróság döntésének fényében, ahogy ez ugye már elhangzott, most olyan helyzet, hogy a C137. Berra Dodicsi ítélet, 12-es ítéletben a, az a döntés született az egyezmény aláírásáról, amely a bíróság által eldöntött jogalapokon nyugszik, tehát a bíróság eldöntött döntést hozott a jogalapokról. Ezt a döntést megkapta az Európai Parlament is eh, tájékoztatás céljából május elején. A következő lépés tehát az az lenne, hogy megszületik a döntés a egyezményhez való csatlakozásról, viszont a szöveg vizsgálata során a tanácsban úgy tűnik, hogy vannak még nyitott kérdések az exkluzív kompetenciák alkalmazására vonatkozóan, az Európai Unió exkluzív kompetenciáira vonatkozóan a oldalú tárgyalások esetén. Voltak módosítók ehhez az egyezményhez, módosító javaslatok, a 9-es és a 10-es cikk, amelyek bizonytalanságot teremtenek némileg. Tulajdonképpen ezek a cikkek nem teszik lehetővé az Európai Unió számára azt, hogy teljes mértékben gyakorolhassa az exkluzív kompetenciáit, a kizárólagos kompetenciáit. Az egyezmény 9-es cikke alapján ugyanis a szavazatok száma amelyet a, az Európai Unió a oldalú konzultációk során kapna, megfelel a tagállamok számával, amelyek az egyezmény részesei. Ez a kérdés tehát még mindig elemzés alatt van, tehát a munkacsoport vitatja ezt meg a tanácsban, és most tartunk ott, hogy megpróbálunk valamiféle lehetséges kiutat találni, vagy megoldást találni erre, hogy mielőbb a koreper elé kerülhessen az anyag. Abban reménykedünk, hogy ennek az évnek a vége előtt sikerül ezt elérni, valószínűleg decemberben. Hogyha ideig eljutunk, akkor a következő lépést a, lépés az lesz nyilván a véglegesítés után, hogy a parlament kapja meg a véglegesített szöveget, és a parlament hozzájárulását fogja kérni a tanács. A tanács meggyőződése az, hogy mielőbb, minél előbb elkezd a júri szakbizottsággal dolgozni, annál jobb. Grazie. Köszönöm szépen, elnök úr. Uh, okay, thank you very much. Rendben, köszönöm szépen. És köszönöm a, az időbeosztásról uh, továbbított információkat is. Most megnyitnám a kérdéseket, hogy a képviselőknek kérdezem, a képviselőket van-e megjegyzésük, kérdésük ebben a témában. Nem látok senkit, aki szólni kívánna, akkor ez azt jelenti, hogy a következő lépés, hogy a tanács majd hivatalosan is a parlament hozzájárulását kéri az egyezmény megkötéséhez, és amennyiben a parlament megkap egy ilyen hivatalos kérést, akkor én, mint előadó, jelentéstervezetet készítek, és ezt a jelentéstervezetet a Juri Szakbizottság megvitatja. Megköszönöm és ezt a napirendi pontot legalább egyelőre félretehetjük, és a 33-as napirendi pontra fogunk rátérni. Ez az Eurojust témája, és Marinyol Pinto az előadó, akinek át is adnám a szót, tehát a Büntetőjogi Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről. Köszönöm szépen, elnök úr! Miről van itt most szó? Ennek a szakbizottságnak a feladata az, hogy véleményt nyilvánítson a Eurojust átszervezéséről. A Libe szakbizottság is foglalkozik ezzel a témával, tehát ott már és azt is említettem, hogy az előző parlamenti ciklusban már foglalkoztunk egy ezzel a kérdéssel, és Axel Foss volt az első olvasatban a, a felelős. Egyébként elég gyorsan sikerült az első olvasaton végig haladni, és a főbb elemekről tárgyalni. Tulajdonképpen a Eurojust működésének a jogi kereteit modernizálják. Ahogy Fosz úr is mondta, vannak még olyan függőben lévő kérdések és problémák, amelyekkel foglalkozni kell, mielőtt még a véleményünket meg tudnánk, el tudnánk készíteni. Az első ilyen az adatvédelem kérdése, tehát az, hogy ki fogja felügyelni az a Eurojust által összegyűjtött adatok felhasználását, megőrzését, és így tovább. Az előző jelentésből már, az előző ciklusban kiderült, de egyébként a Europol, hogy a Europol a felelős az adatok feldolgozásáért. És akkor az Európai Adatvédelmi Ombudsman felelősségét állapítottuk meg, tehát hogy az ő hatáskörébe tartozik ez a tevékenység, vagy ez a feladat, és az volt a cél, hogy a függetlenséget lehessen biztosítani. Hogyha a Eurojust is együttműködik az Europollal, az új helyzetben is a függetlenséget érdemes fenntartani. Miért alakult ki ez a helyzet? Azért, mert a bűncselekmények száma növekedett, és itt különösképpen a szervezett bűnözésről van szó, a gazdasági bűnözésről, a különböző csempészetről, gyermekpornográfiáról és egyéb bűncselekményekről. Na, sajnos elég hosszú ezeknek a bűncselekményeknek a listája. Tehát itt van ez a kérdés előttünk az asztalon, és itt van ez a probléma, amelyel valamit kezdenünk kell. Az Európai Uniónak jogi osztályozásra van szüksége, tehát hogy ezeket a bűncselekményeket valahogy besoroljuk, kategorizáljuk, és ezeket az ügyeket egy, egyetlen egy európai testülethez utaljuk. Egészen addig, amíg ez meg nem történik, mindig fel fog merülni a kérdés, hogy bármely, hogy nem jó be az, hogy egy Európai Uniós szintű testület vizsgálja ezeket az ügyeket, ahelyett, hogy szana szétszóródjon a, az intézkedés a tagállamok között, ugye megvannak az ügyészségek, az egyes tagállami intézmények, akik kimondják a végső szót. Tehát az, hogy Európai Uniós intézményt hozunk létre, amely a vizsgálódhat, nyomozhat kizárólagos hatáskörrel, és az végső szót is kimondhatja. Ez problémákat vethet fel, mert egy, ezek jelenleg a tagállamok előjogai, és ezzel kapcsolatban majd a véleményt kell nyilvánítanunk az idő előre haladtával. Aztán még az is kérdéses, hogy a testület alkalmazottjai, az elnöke, az alelnöke és az egyéb alkalmazottak, akiket az ügynökség foglalkoztat, hogyan végezzék a munkájukat, milyen státuszúak legyenek, tehát tagállami tisztviselők, hivatalnokok legyenek, vagy pedig kizárólag ennek az ügynökségnek, ennek a testületnek az alkalmazottjai. Azt mindenképpen elmondhatom, hogy Excel Fosz munkáját én nagyon alaposan át fogom nézni az elkövetkezendő hetekben, mert az a véleményem, hogy mindenképpen szükség van arra, hogy figyelembe vegyük az összes kérdést, mert csak így tudunk kiegyensúlyozottan eljárni. Köszönöm szépen, és úr következik. Köszönöm szépen Pintó úrnak, hogy hivatkozott a jelentésre, elmondta a véleményét. Az Eurojust reformja szorosan összefügg az Európai Ügyészség kialakításának ügyével, és amíg nem tudjuk az egyik, hogy hol tart, addig a másik is nehezen megy előre. Nehéz lenne addig az Eurojustot is ehhez igazítani. A jelentés alapján kértük a bizottságot arra, hogy az Eurojust reformjáról tájékoztasson minket, hogy a megerősített együttműködés keretén belül, ha ez megvalósul az ügyészségek között, mit lehetne tenni. Egyelőre azonban várnunk kell ennek az eredményére, míg az Eurojusthoz hozzá tudunk nyúlni. Én azt mondanám alapvetően és objektíven, hogy szerintem érdemes lenne az Európai Unió büntetőjogi ágát kialakítani, hiszen megvan már a rendőrség, az Europol, az Eurojust az igazságszolgáltatásra. Hiányzik még egy foganatosító, végrehajtó ág, egy olyan ö, szervezet, amely büntetőjogi eljárásokat folytathat, ennek az eljárás rendjét ki kellene alakítani. Ez mindig valahogy elmaradt egy sarokban, elfelejtettük. Tartalmilag nyilván az Eurojust és az Európai Ügyészség között egyelőre kompetencia átfedések lehetőségét ki kell zárni. Érdekelne, hogy a kollégiumban a biztosok és az Eurojust végrehajtó bizottságában erről mit gondolnak, úgy tűnik, hogy nem tettek még semmit ezek felszámolására. És még ugye a színhegyel is gondok vannak. Szerintünk az lenne a legjobb, hogyha egy helyen működne a két szervezet, költségvetési vonzata is van ennek nyilván, az árnyék előadókkal majd beszélünk még arról, hogy ennek milyen költségvetési következménye lehet, de egyelőre kénytelenek vagyunk várni arra, hogy az ügyészséggel mi van, hogy utána az Eurojust-tal aztán érdemben is szakszerűen tudjunk foglalkozni. Köszönöm, Kaufmann asszony. Köszönöm, elnök úr. És köszönöm az előttem szólóknak is hogy elmondtak sok hasznos gondolatot, amelyekhez csatlakozom is. Az Eurojustot ugye a szerződés 85. pontja alapján lehetne átalakítatni ügynökségné, ehhez együttes döntés eljárásra van szükség. De most a tanácsnál van a dosszié, és jó lenne tudni, hogy hol tart a tanácsi egyeztetés az Európai Ügyészség felállításáról, hogy láthassuk, hogy az Eurojust és az ügyészség között vannak-e tényleg kompetencia átfedések, illetve hol lehet köztük a közös pontokat megteremteni. A gond az, hogyha megnézzük az eredeti szövegeket, hogy az Európai Ügyészség csak pénzügyi természetű büntetőjogba ütköző cselekedetek kerülnek elé. Az Eurojust javaslat első függelékében van erről szó, központi kérdésként, és nem tudom, hogy a tanács azóta ezt a dilemmát feloldta már, vagy képes erre egyáltalán. amit Mario de Pinto úr mondott az Europolhoz fűződő viszonyról, itt is van egy kis bökkenő, mert eh, ha megnézzük a büntetendő cselekmények listáját, az Europol és az önök által előterjesztett Eurojust javaslat eh, listája nem egyezik meg. Ez megint akkor eh, gondot okozhat, tehát meg kellene egyezni egy közös büntetendő cselekmények listáról. Az Eurojust-ra vonatkozó javaslat kapcsán arról is beszélnünk kell, hogy a nemzeti parlamentek és az európai parlamentek kérik maguknak az Eurojust kialakítása során a jogot, hogy beleszólhassanak a folyamatokba. Itt egyébként a nemzeti parlamenteknek is keményen joguk van megszólalni, hiszen ha az Eurojustból is ügynökség lesz, arra vonatkozóan a parlamentek már jelezték, hogy ügynökségek létrehozásához kérik az ő meghallgatásukat is. Köszönöm elnök úr a szót. Nincs sok hozzáfűzni valóm, talán néhány szó erejéig. Beszélnék még néhány felvetett kérdésről az Europol és az Eurojust viszonyáról. Magam is jogász vagyok, és humanista képzési hátterem van, és én nagyon fontosnak tartom a jogállamiságot, annak megőrzését, és azt, hogy a, az ügyészségi, a főügyészi hivatalok függetlenek legyenek, és végső soron a bírák döntsenek el mindent. És az igazság ügyminisztériumnak kell felügyelni ezeket a szervezeteket, mint ahogy a rendőrséget is. De jelenleg ugye van, ami inkább a kormányokhoz tartozik, mint magas szintű közigazgatási szervezet, Ugyanakkor az, az ellenőrzés a tagállamok végzik, a működésüket viszont közös pénzekből garantáljuk. Tehát hogy lehet ezeket a kérdéseket kezelni, és milyen lépéseket lehet tenni annak érdekében, hogy a bűncselekményeket, ugye a egyre jobban szerveződő szervezett bűnözést visszaszorítsuk. Ez prioritás kellene, hogy legyen az EU számára is. De ahhoz, hogy ez működhessen, büntetőjogi kompetenciára is szükség van, mert vannak olyan bűncselekmények, amelyek valamennyi európai polgárt károsítják. És ha már a bűncselekmények feltárása is, bár eddig is nehezen határokon átnyúló, akkor miért nem lehet a büntetés is határokon átnyúló? Köszönöm szépen, mivel nincs más hozzászólás. Ezt a témát lezárhatjuk, legalább ideiglenesen. 34-es napirendi pont következik, az Európai Unió Bírósága alapokmányának a törvényszék bírái számának növelése tekintetében történő módosításáról szóló Európai Parlament és Tanácsi rendeletre irányuló javaslat. Marin Jóe Pindó úr a jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, én vagyok a jelentéstevője ennek a témának, és a rendelet módosításáról van szó, tanácsi rendelet módosításáról. Itt tehát a törvényszék bírái számának növeléséről van szó. Az európai bírósági struktúra ugye úgy néz ki, hogy legfönt van, legfölül van az Európai Bíróság, alatta az általános törvényszék, és utána pedig a a tisztviselői törvényszék. Ezt a javaslatot már benyújtottuk, hogy a bírók számát növeljük 28-ról 40-re. Ezt a javaslatot, ez a javaslat jóváhagyásra került, a probléma azonban a bírók konkrét kinevezésekor merült fel, hiszen a tagállamok nem tudtak megegyezni. 28 bíró, 28 tagállam, ez még így világos volt, de most ugye minden tagállamnak volt egy bírója, bírája, hogyha most ezt növeljük 40-re, akkor ez azt jelenti, hogy 12 új bírát kell kinevezni, de a tagállamok nem tudtak megegyezni, mert ez nem lehet, a 40-et nem lehet egyszerűen 28-al elosztani, úgyhogy ezzel most zsákutcába kerültünk. A bíróság új javaslatot nyújtott be ezzel kapcsolatban, tehát konkrétan nem 12 új, bírót neveznének ki, hanem még egyszer 28-at, tehát összesen 56 bíró lenne. És így az első fokon, fokú bíróság e, és a tisztviselők e, bírósága közötti különbség megszűnne, de, vagy lenne egy első fok, és aztán utána a következő a fellebbitel. Így tehát 56 bíró lenne az Európai Bíróságom. Itt most már egyszer már összejöttünk ezzel a témával kapcsolatban. Szoboda úrral is egyeztettünk, és a bíróság bíráival is, és el bemutattuk azt, hogy miért kell növelni a bírók számát. Erről már volt ugye szó a mai ülés elején, november 3-án egy luxemburgi ülésre kerül, december 3-án egy luxemburgi ülésre kerül sor, e, és ott a bíróság tisztviselőivel is egyeztetünk, illetve bírókkal is lehet találkozni, és ott e, felmerül tehát majd ez a téma. A következő kérdésről van itt szó. Több száz eljárás van, amelyekben nem sikerül tovább lépni. A meghozott ítéleteknek a száma évente elmarad a panaszok száma mögött. A legjobb módja annak, hogy az egészet felgyorsítsuk, és így megtakarításokat érjünk el a gyorsabb ítélethozatal segítségével, az az, hogy a bíró számát növeljük. Ezzel egyszerűsíteni lehet az eljárást, és meg kell vizsgálni, hogy, és elemezni kell, hogy melyik a legjobb módja a munkának, hogy minél gyorsabban ítéletre kerüljön a sor. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy csatlakozhatunk a jelentéstevőhöz, és mi is elmondhatjuk azt, hogy fenntarthatatlan az Európai Bíróság gon a helyzet. Már három éve egyetértünk azzal, hogy a bírók számát növelni kell, az elsőfokú bíróság bíróinak és mert ugye hatalmas nagy restaurancia van. Annak ellenére, hogy a bíróság a saját munkáját már többször is módosította, megreformálta, még így is nagyon nagy a restaurancia, és jogállamban ez nem elfogadható. Nagyon lassú az igazságszolgáltatás, az ítélethozatal. Úgyhogy meg kell emelni a bírók számát. El kell mondanom, hogy személy szerint azt gondolom, hogy ez a javaslat, hogy a bírók számát egyszerűen megduplázzuk, ez azért számomra mégiscsak túlzott általában egyetértünk azzal, hogy még további 9-12 bírónak van, bíróra van szükség, és szerintem lehetne találni valami intelligens rotációs rendszert, hogy a bírókat, tehát 9-12 bírót kinevezzünk. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a vita, erre, tehát eszmecserére kerül majd sor a luxemburgi bírókkal decemberben, de azt gondolom, hogy a, itt mindenképpen a tanács oldalán pattog a labda. Az Európai, Bíró, az Európai Parlament ugyanis egyetértett az eredeti javaslattal, a bíróság, bizottság illetve a tanács nem tudott egyességre jutni, úgyhogy azt hiszem, hogy a tanácsnak kell valamilyen kompromisszumra jutni, időközben pedig valamilyen megoldást kell találni az európai állampolgárok számára. Köszönöm. Thank you, Mr. Radev. Köszönöm szépen. Rajev úr következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák. Mindennyian megkaptuk azt a levelet, ami október 13-án kelt, Skudis úr jelent ö, levelét, Hadd említsem azt az ügyet, ami szerepel ebben a levélben is, és ami releváns ezen ügy, ügyel kapcsolatban. Mégpedig arról van itt szó, hogy a bíróságban milyen nehézségek merültek fel a törvényszék további bíráinak kinevezésével kapcsolatban. Önök is tudják, ez, ez az első ö, szintű ö, bíróság hét bíróval rendelkezik, és közös döntés alapján egy független független bizottság által benyújtott javaslatok alapján választják meg a bíróit. Nos, nem sokkal ezelőtt lejárt több bírónak is a mandátuma, és a tanácsnak további bírókat, helyükre bírókat kellett jelölnie, de ez nem történt meg. Az egész eljárás felfüggesztésre került, mert az átfogó Európai Uniós igazságszolgáltatási rendszer, bírósági rendszernek a reformjáról szóló döntésre várunk. Még akkor is, hogyha ez a javaslat, ez a javaslatot az Európai Bizottság Parlament és Tanács is jóvá hagyta, nem lehet 2016-ig várni a függő ügyekkel. Eddig három jelöltet neveztek meg, a, a törvényszék jelenlegi elnökét, és, és egy portugál, illetve egy bolgár bírót. A a tagállamok többségének támogatását élvezi a bulgár és a portugál jelölt, de nem, a, a kinevezésük azonban felfüggesztésre került, mindez, mind a közben pedig még két további bírónak a mandátuma lejárt. Ez mind oda vezet, hogy a jogbiztonság megkérdőjeleződik, nem működik megfelelően a törvényszék, és a megfelelő igazságszolgáltatási, illetve közigazgatási szabályok nem érvényesülnek. A tanács nem felel meg a szerződésből ráháruló kötelezettségeknek már most tanulni lehetünk annak, hogy milyen negatív hatása van ennek a zsákutcának, hiszen a jogbiztonság hiánya nem teszi lehetővé a függőben lévő ügyek megfelelő kezelését. Hogyha a tanácsnak van itt képviselője, akkor kérdezem, hogy a törvényszék bíráinak kinevezése miért került felfüggesztésre, és miért teszik ezt függévé az Európai Bíróság reformjától? A tanács miért nem ö, újítja meg két bírónak a mandátumát? Vomahoni elnök mandátumával együtt a tanács ezt visszautasította, holott a rotációs elvnek megfelel a két jelölt. Nem gondolják-e, hogy nagyon súlyos, diszkriminációs vádak merülnek itt fel, Emellett pedig azt szeretném megkérdezni, hogy a szakbizottságunk nem tudna-e szóbeli kérdést benyújtani a tanácsnak, nem igazán látom, hogy, hogyan, hogy mi értelme van megpróbálni a e, bíróság problémáját megoldani, miközben ezt a tanács súlyosítja. Ha további részletekre van szükségük, akkor ezeket szívesen rendelkezésre bocsátom. Köszönöm. Nem vagyok benne biztos, hogy a tanács képviselője itt van-e. Talán a bizottság később e, tud segít, e, segítségünkre tud lenni. Löbreton úr következik. On a évoqué tout à l'heure. Eh, arról beszéltünk, hogy a nemzeti bürokrácia milyen nagy problémákat vet fel. Most eh, azonban eh, soha attól nem rettenünk vissza, hogy az európai bürokráciát növeljük. Na most látjuk, hogy az Európai Bíróságot ugyanaz a jelenség érte el, hiszen teljesen eh, értelmetlen módon azt javasoljuk, hogy, hogy 28 56-ra emeljük a bíróság, bírók számát. Két ellenvetésem van ezzel kapcsolatban. Az első, az gazdasági, mert ez megint csak növeli az Európai Bíróság költségeit, és különböző eh, eh, meg kalkulációkból azt látjuk, hogy egy bíró évente 1 millió euróba kerül, ez 28 millió eurót jelentene, mert most már az európai költségvetés eléggé hiányos, nagy hiányokkal küzd, és ez nem lenne megfelelő üzenet, úgyhogy jó lenne visszatérni a józan ész talajára és magunknak is fegyelmeznünk kell magunkat pénzügyileg is. A második ellenvetésem politikai, ez nem technikai reform, amiről itt szó van, azzal, hogyha így megnövez, megnöveljük, tehát kettő, kétszeresére növeljük a bírók számát, és ez sokkal nagyobb politikai hatalma lesz a bíróságnak, sokkal nagyobb, mint most. Kérdezem, hogy ez valóban szükséges-e demokratikus szempontból. Ez a bíróság, ennek a bíróságnak annyira sok szabad ideje van, hogy azt javasolja, hogy a törvényszéket is beolvassa a bíróság struktúrájába, sőt, még ez, nem, ez sem lenne elég, ez a bíróság, az új bírók mire, mire, mivel fognak foglalkozni? Nos, azzal, hogy a szerződésen túlmutató feladatokat végezzék el. Itt egy olyan eh, elvről van szó, amelyet az Európai Unió bírósága hozott létre. Én azt gondolom, hogy más megoldást kell találnunk, hogy a bíróság problémáját megoldjuk. Az egyik például a, bíró, az, a francia gyakorlat sokkal rövidebb ítéleteket kell hozni, vagy az amerikai gyakorlat a bíróságot alakítsuk át legfelsőbb bíróságá, és amely, amely minden ügye foglalkozik, és felosztja az ügyeket. Yeah. Uh, so Mr. Buddha. Buda úr szeretne hozzászólni, tessék. Köszönöm szépen. Csak egy rövid megjegyzésem lenne, vagy több, ezzel a problémával kapcsolatban. Teljesen világos, hogy a bíróság nem tud megbirkózni ezzel a munka volumennel. Ez egy konkrét probléma. Mit lehet tenni ebben a helyzetben? hogyha most a bírók számát megduplázzuk, ez nem megoldás. Mert hogyha ez bírónként egy, millióba, egy millióba kerül, ez túl sok pénz. Ezt nem tudjuk megengedni magunkkal. A előttem szólónak igaza van ezzel kapcsolatban. Miért nem rotációs um, rendszer dolgozunk ki? 9-10 bíró, akik rotációs elv szerint um, forognak és így talán a bíróság munkáját egy kicsit fel lehet gyorsítani. Nem kétszer annyi bíróságról van szó, de hogyha nem csinálunk semmit, az sem megoldás. Talán az eljárásokra is koncentrálhatnánk. Egy dolog, az világos, túl későn megszületett ítélet eh, nem hoz javulást. Köszönöm. A tanács. Tanács szeretné-e kommentálni a vitát. Merci, Monsieur le Président. La... Köszönöm, elnök úr. Én a tanács jogi szolgálatát képviselem. Ezért nem tudok konkrétan az ügy érdemi részéhez nyilatkozni. Egy dolgot azonban hadd mondjak el, a törvényszékkel kapcsolatban nincs olyan döntés az a kapcsolatban, hogy a bírók kinevezését felfüggesztenénk, ahogy elhangzott itt a képviselő részéről. Csak arról van szó, hogy itt egyhangúságra van szükség a tanácsban. Amíg a tanácsban nincsen egyhangúság a két eh, poszt betöltésére vonatkozó jelöltről, 2014. szeptemberében eh, lett üres ez a e, poszt. Nos, a tanácsban nincsen egyhangúság azzal kapcsolatban, hogy kinevezzék ezeket a jelölteket, ezért a helyzet blokk, blokkolja az eljárást a tanács. Nagyon nehéz e, egyhangúságot, e, egyhangúságot elérni a tanácsban, hogyha kevesebb tagra van lehetőség, mint a hány tárgyaló félül az asztalnál. Hat nevet tartalmaz a list, kettő, e, ezek között szerepel e, első helyen a jelenlegi elnök, második helyen a portugál, harmadik helyen egy bulgár bíróság, illetve az ötödik, hatodik, negyedik, ötödik, hatodik helyen is szerepelnek jelöltek, de csak két hely van. Úgyhogy eddig nem, eddig nem sikerült megegyezni, és rövid távon nem is lesz lehetőség megegyezni, és ezért van így, hogy a tanács elnöksége azt javasolta a bíróságnak, hogy új javaslatot nyújtson be, és a bíróság egyik globálisabb javaslatot nyújtott be. Erről nyilván lehet majd beszél, tudnak majd beszélni a jövőben, és hogyha ezt a tanács és a parlament támogatná, akkor ezzel mind a törvényszék, mind a köztisztviselői törvényszék problémáját megoldaná, sőt, rövidebb távon, hiszen itt 28 bíró van, és valószínűleg lehetőség nyílna arra, hogy azt a két személyt még minél hamarabban kinevezzék akkor, hogyha az általános bíróság, tehát az Európai Unió bíróságába integrálnánk a törvényszéket. Köszönöm. Thank you very much. Uh, I am sure that one of the guests in this hall, Mr. Calo Escobar. Köszönöm szépen, uh, Calo Escobar valószínűleg az eddig megtett megjegyzéseket tudja kommentálni, úgyhogy meg is adom a szót. Köszönöm. Ez a téma nagyon fontos. És a bíróság számára is, mert a közösségi igazságszolgáltatás működése a tétje, de azért is fontos, mert általános európai gazdasági érdek fűződik hozzá. Az előadó nagyon szépen felvázolta a javaslat történetét. Három ö, szervezetről van szó, a törvényszékről, ahol magánszemélyek vitathatnak ügyeket, másik a vállalkozások számára működik, és minden jogvita most már olyan, mérű, mérő, olyan számosságúvá vált, hogy képtelenek megbirkózni ezzel a teherrel. 12 bíró dolgozik ott, és és a tanács felé is jelezték, hogy ezt a problémát rendezni kéne, két további bírát kérnének a tagállamoktól. Az olasz elnökség ezért azt kezdeményezte, hogy kezdjük eljárást a bírák számának növelésére, és vizsgáljuk meg, hogy a 2011-es javaslat óta ugye javult-e vagy romlott-e a helyzet? És két dologra lehet itt figyelemmel lenni, és számunkra ez a legfontosabb. Az esetek száma még jobban nőtt azóta, mint ahogy 2011-ben azt prognosztizálták. 2010-ben 630 körüli ügy volt, idén már 950-re becsülik majd, tehát négy év alatt szeresére nőtt az ügyek száma, tehát sokkal gyorsabban nőtt az ügyszám, mint gondolták. Úgyhogy a, a bíróságnak ö, ö, mindenképpen szükség lenne újabb bírákra, felmerült, hogy akár öt új bíróra is. Ugyanakkor 3300-ról 1500-ra csökkent a más típusú ügyek száma, és itt most ugye az hátralék, illetve az, a határidőkben nem tartása gond. 2011 óta, a javaslat óta a bíróság 8-szor megállapította, hogy a 45-ös cikkét megsérti a szerződésnek az, hogy nem megfelelő idő alatt bírálják el <clears throat> az ügyeket, és ezért a bíróság előtt európai társaság benyújtott egy panaszt, és 20 3 millió euró gazdasági érdek fűződik ehhez. Ez gyakorlatilag az Európai Unió sara a bíróságon keresztül. A jelenlegi eljárásban négy ügyet vizsgálnak, és további tíz esetben ö, valószínű, hogy panasz lesz a túlzott elbírálási idő miatt. Tehát ez a bíróság értékelése sokat, nagyon romlott a helyzet, sokkal jobban, mint azt 2011-ben lehetett látni, és ezért a bíróság megpróbál minden eszközt megragadni, hogy ezt a nagy munka tehernövekedést valamilyen módon kezelje, úgy, hogy ebből ne legyen politikai ö, probléma, eljárásjogi probléma. mivel most erről a közszolgálati törvényszékkel is lehet tárgyalni, ö, 12 új bíró, új bíró száma merülne föl még. Ezek tulajdonképpen más funkcióban ott vannak már, 2019-től pedig két intézmény vinné azokat az ügyeket, amelyek addigra megduplázódnak várhatóan. El kell kerülni azt, hogy ebből politikai vita legyen, és politikai akadályokba ütközön, ugyanakkor gyakorlatilag kezelni kéne a kérdést. Tehát most a költségekről még nem beszéltünk. Az első fázisban a 10, 12 víró, aki 2011-ben merült fel, hogy legyen, ez 11 millióba kerül, ez nettó értéken 9,4 millió, levonhatók a nemzeti szinten létező adók. Ugye kabineteket kell kialakítani, infrastruktúrákat, tehát 9,4 millió a második fázisban 7 közszolgálati bíró lenne, és 2016-ig ez 1 millió nettó több lett jelentene, és 2019-ig, 5 év múlváig 7,2 millióra lenne még szükség, tehát összességében 18,5 millió nettó költséggel jár ez a bővítés. Ez sok pénznek tűnik. De ugyanakkor, ha 6,6%-a a bírósági költségvetésnek ö, 0,3%-a igazgatási költség, akkor ez mégsem olyan nagy összeg. Mindjárt befejezem, elnök úr, ha megengedi. Tehát ez a reform hiányának is nagy költsége van. 23 millióra becsülik ezt. És mi van? Kártérítések formájában merül ez föl és a másik ide tartozó kérdés pedig az, hogy, és ezt hangsúlyozni kell, hogy maguknak a pereknek is költsége van, illetve gazdasági pereknél ugye van egy fellebezés a kivetett bírságokkal szemben, meg a versenyjogi perekben szeptember 30-án 2014-én megállapították, hogy az ilyen bírságok összege 7 milliárd, 7,5 7,1 milliárd eurót nem lehet folyósítani az ilyen akadályozott ügyek miatt. És ezt a pénzt nem tudják használni a cégek gazdasági célokra, le van kötve, és mindaddig, amíg nem dönt a bíróság. És ö, vannak az államok ö, részvételével zajló perek, amelyek ö, gyakorlatilag még ö, jelentősen meghaladják ezt az összeget, ami a bírságokra megy. Tehát gazdasági értelemben is értelmes lenne a reformot végrehajtani, mert kevesebb, mint egy millió 20 millió euróból megoldható lenne a reform, miközben sokkal többe kerül a nem reform helyzet, és, és ráadásul a jogállamok közösségének működését is javítaná, ezért próbáljuk javasolni ezt, és azt reméljük, hogy a parlament, eh, ahogy eddig is, támogatni fogja ezt az ügyet, de még nyilván a tanácssal is egyeztetni kell erről. Thank you, Mr. Anderson. Köszönöm szépen, Anderson úr. Köszönöm, elnök úr. Érdekes volt hallani, hogy a, az ügyszám, az esetszám az ennyire emelkedett. És eh, azon gondolkodtam, hogy talán Kaleszkob úr tudja a kérdésre a választ, de azon gondolkoztam, hogy vajon miért növekedett ennyire az ügyek száma, és vajon ez most már így is marad, tehát ez egy tendencia, egy állandó tendencia, vagy pedig csak szerencsétlenül alakultak a dolgok. Akkor röviden mondja az elnök a válaszra, megadom a szót. Igen, köszönöm. Több, okja, több oka is van ennek. Egyrészt az Európai Unió jogszabályalkotó tevékenysége ugye kibővült, minél több a törvény, vagy a jogszabály, annál több a vita a jogszabályok alkalmazásával kapcsolatban. És a vállalkozások egyre inkább a tagállamok, tehát a határon túlmutató tevékenységet folytatnak, és ez megint csak az ilyen peres ügyeket növeli. Aztán itt vannak technikai kérdések, aztán a márka védelem Alicante-ban, aztán a REACH kérdése, a vegyi anyagokkal kapcsolatban, eh, amelyek eh, fontos kérdést eh, vetnek fel, és sok peres ügyhöz vezethetnek és így aztán a harmadik országokkal szembeni, harmadik országok állampolgáraival szembeni ügyek, orosz, Irán, Irak, számos ilyen ügy merül föl. Ezek az elemek mind fontos szerepet játszanak, és ennek köszönhetően növekszik az ügyek száma. Emellett pedig, hogyha megengedik, azt is elmondom, hogy éppen most készítünk el egy kis anyagot, amelyben szerepelnek majd ezek a számok, és ezek a számok megmutatják, nyilván önöknek is átadjuk, hogy ez egy állandó tendencia, nem arról van szó, hogy most itt van egy hirtelen egy kis kiugrás, hanem ez egy állandó tendencia, növekszik az ügyek száma. Köszönöm, mondja az elnök. Kapenne óra a bizottság részéről monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami az Európai eh, Bizottságot illeti, amikor az Európai Bíróság az első, el, első alkalommal megfogalmazta a kérését 2011-ben a bírók számának a növek, növelésére, az Európai Bizottság tám, teljes támogatásáról eh, biztosította a bíróságot. Az, most, most ne, itt az Európai Bizottság tesz javaslatot, az Európai Bizottság felel az igazságszolgáltatás jó működésért is. Az Európai eh, Bizottság ott érinti ez az ügy, mert számos eh, döntés számos döntését, bizottsági döntésnek az érvényességét a bíróság előtt eh, kétségbe vonják. Az Európai Bizottság tehát támogatta a bíróságot. A tanács és támogatta ezt, az, ezt a javaslatot, hogy a bírók számát növeljék, és tulajdonképpen a probléma az az, hogy hogyan választjuk ki ezeket a bírókat, és ez mm, tette lehetetlenné az, hogy konkretizáljon, kon- konkretizálódjon a helyzet. Időközben egyre több egyre növekszik az ügyek száma a bíróság előtt, és ezért a bizottság továbbra is támogatja a bíróságot, és úgy gondolja, hogy az bíróság által benyújtott új gondolatok, javaslatok mindenképpen megfelelőek. Egyébként pedig a bíróság javaslata oda mutat, hogy, hogy felelősen lépésről lépésre növelnék a bírók számát, és 2019-re záródna le az a folyamat, amelynek köszönhetően a bíróság teljes mértékben megerősített kapacitással dolgozhatna. Két dolgot még hozzátennék, hogyha megengedi az elnök úr. Először is lehet, hogy ez az egyetlen olyan pont, amelyel kapcsolatban az Európai Bizottságnak volt egy bizonyos mm, kritikus megjegyzése. Az 2011-es bizottsági javaslatban ez már szerepel, vagy indoklásban. A bizottság szerint a törvényszék, 56 bíróval működő törvényszék nagyon megváltoztatná a bíróság működésének módját. A bizottságnak az a véleménye, hogy az az, az alapelv, amelyet az európai törvényszék elfogad, ez a bírók specializálódásával függ össze. Látva az ügyek technikai jellegét, összetettségét, nagyon fontos, hogy a bíróság megszervezze a bírók továbbképzését a kamaránként, hogy minden kamara specializálódni tudjon bizonyos területekre. Ezt javasolja a bizottság továbbra is. A második dolog, amit említeni szeretnék, egy alternatív gondolat vetődött fel, mely szerint a törvényszéknek nincsen szüksége több bíróra, csak bírói munkatársak számának a növelésére. Nos, ha megengedik, akkor hadd tegyek itt egy megjegyzést. Én is dolgoztam a bíróságon referendárként. Nos, a TIP törvényszék bírói két-három nap, hetente két-három nap meghallgatáson vesznek részt, aztán bírók közötti egyeztetésekre kerül sor az ítéletek előkészítésére, és ami marad idő, azt pedig arra fordítják, hogy az ítélet tervezeteken dolgoznak. Minden bírónak három munkatársa van. Minden bíró három e, munkatárs által előkészített ügyek véglegesítésén dolgozik. Tehát e, nem véletlen, hogy ez így van. Azt gondolom, hogy a bírók kapacitása, személyes kapacitása nem teszi lehetővé azt, hogy több bírói munkatársat vegyünk föl. Hogyha egy bírónak öt munkatársa lesz, most ugyanaz az egy bíró nem fogja tudni az öt munkatárs által előkészített ügyeket véglegesíteni. Ez szerintem továbbra is tehát a bírók számának a növekedése a megfelelő eljárás. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Azt hiszem, hogy ezt a vitát rendkívül kimerítően sikerült lefolytatni. Most akkor engedjék meg, hogy én ezt összefoglalja. Új tárgyaló delegáció lesz megegyezés született azzal kapcsolatban, hogy a tárgyalási mandátum, amelyet június 20-án fogadtunk el, 2013. júniusában fogadtunk el, nos ezen kívül, a, vagy ezen túlmenően a résztvevők Pavel Szoboda az elnök, Antonio Mario Pinto jelentéstevő Tadius Szvjevka, Maridel Vó és Heidi Hautala, ők tehát a tárgyaló mm, csoport, vagy delegáció, és akkor ezzel le tudjuk zárni ezt a napi rendi pontot, és rátérhetünk a következő napi rendi pontra, ami pedig a 35-ös napi rendi pont, és hogyha megengedik, mivel nem látom Kavada urat, Dzsambászki úrnak adom el a szót.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 Заедно с мен там присъства и господин... Wait a moment, please, wait a moment. There is some problem with interpretation. A tolmácsolással egy kis probléma van a csatornákkal gondokat. Várjon egy pillanatot, mondja az elnök úr. Most legyen szíves folytassa, illetve hát kezdje inkább az elejéről. Nos, elnök úr, akkor újra fogom kezdeni. Elnézést. Ahogy tudják, kedves kollégák, engem az a megtiszteltetés ért, hogy részt vehettem egy éves közgyűlésen alicante ben idén novemberben, és Kavada úr is egyébként ott volt velem. A jelenlétünk nagyon fontos volt, azért, mert az Európai Parlamentnek megfigyelőként jelen lehet lennie ezen a plenáris ülésen a Szellemi Tulajdoni Jogsértések Európai Megfigyelő Központjának a plenáris ülésén. Ez volt a harmadik plenáris ülés, hogy az Embaszki úr, és nagyon fontos a magánszektornak és az állami szektornak, a közférának a szempontjából is a parlament részvétele. Jó magam számára is nagyon fontos ez, hasznos volt. 2009-ben hozták létre ezt a megfigyelőközpontot, és a csalás, hamisítás, kalózkodás és hasonló tevékenységekről gyűjt információkat, valamint a tagállamok számára tapasztalatcsere lehetőségét is biztosítja, illetve a jó gyakorlatok cseréjének lehetőségét. Az Európai Parlament jogi szakbizottsága illetve előadója, Antonio Massi Pidalgo, aki a Szocialista és Demokrata frakció tagja, már készítettek egy javaslatot az Európai Bizottság javaslatával kapcsolatban, amely a megfigyelő központ reformjára vonatkozik. Mit jelent ez? A belső piaci harmonizációs hivatal felelős ugye most a megfigyelő központért, és most új feladatokat kapna. Az egyik elem, amelyről megállapodtak a tárgyalások során, a következő. Megváltoztatják magának a megfigyelő központnak a nevét, a hamisítás és kalózkodás a kapcsolatos Európai Megfigyelő Központ volt régen a neve, most az új neve a Szellemi Tulajdoni Jogsértések Európai Megfigyelő Központja. Amikor ott jártunk, akkor tájékoztattak bennünket bizonyos tanulmányokról, ezeknek az eredményéről, és szeretnék beszámolni pár szóban erről. 2012. októbere óta, amikor megkezdte a munkáját ez a megfigyelőközpont, nagyon sok fontos feladatot már ellátott. Nagyon sok információt és tényt gyűjtettek, gyűjtöttek össze, annak érdekében, hogy tájékoztassanak bennünket, döntéshozókat, de azért is, hogy a közvéleményt tájékoztassák és a figyelmét felhívják a szellemi tulajdonnal kapcsolatos kérdésekre. Adatbázisokat is kiépítettek, annak érdekében, hogy a tulajdonjogok birtokosait nak a tevékenységét megkönnyítsék. Ahogy említettem, több tanulmány készült a szellemi tulajdonjogokról, olyan szektorokra összpontosítva természetesen, amelyek nagyon intenzívek, tehát ahol ez a kérdés nagyon érzékenyen felmerül, és az volt a kérdés, hogy ez hogyan, hat ki, hogyan hatnak ki ezek a tevékenységek a gazdasági unióra. Az eredmény az, hogy háromból egy munkahely az Európai Unióban a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos. És gyakorlatilag ezek az ágazatok az európai GDP 39%-áért felelősek. A tanulmányok második szakasza a kis és középvállalkozások helyzetére fog majd összpontosítani. Az előzetes következtetések már megvannak, és ezek azt mutatják, hogy a kis és középvállalkozások is komolyan érintettek, tehát előnyt előnyét érvezik a szellemi tulajdoni jogvédelemnek, ez egyébként ellentétes azzal az általánosan uralkodó elképzeléssel, hogy ebből csak az óriási, esetleg multinacionális cégek szereznének előnyt. És tulajdonképpen a csalás miatti veszteségek, mondjuk a kozmetikumok esetében, 4,7 milliárd euróra rúgnak egy évre, és ez 50 ezer munkahelyet érint. Készült egy másik tanulmány is, amely a szellemi tulajdonjogokról való gondolkodást, közvélegedést próbálta feltárni az európai állampolgárok körében. Azt tapasztalták, hogy nagyon sok európai állampolgár támogatja ezeket, pozitívan gondolkodik a szellemi tulajdonjogokról, és úgy gondolják, hogy ez a munka hozzájárul a gazdasághoz. De Amennyiben a személyes szokásaikról kérdezték ezeket az állampolgárokat, egész sokan azt válaszolták, hogy a szellemi tulajdonjog aprócska megsértései igazolhatóak, csak azért, mert mondjuk jól járnak, vagy mert hogy nincsenek lehetőségek a jogos, tiszta, jogtiszta letöltésre, vagy mert bonyolult a helyzet, vagy és így tovább. Tehát ez egy olyan fajta bűncselekmény, amelynek nincsenek áldozatai igazából az állampolgárok véleménye szerint, és ez a fajta gondolkodásmód a 15 és 54 évkor kor közötti korosztályban eléggé eluralkodott. Az adatbázisokról. A jogok érvényesítésével kapcsolatos adatbázisról mondanám, hogy a tulajdonjog birtokosai használhatják ezt az adatbázist, és adatokat vihetnek be a saját anyanyelvükön is, az adatbázis elvégzi a fordítást. Ez az adatbázis 2013 végén indult, és most nagyon széles körben alkalmazzák már, a vámhatóságok is hozzáférhetnek, nem csak a tulajdonjog birtokosai. Nagyon fontos eszközről van tehát szó, amely megkönnyíti a szellemi tulajdonjog birtokosainak, hogy a jogaik védelmét garantálják, illetve azt, hogy könnyebben eh, hozzá eh, jussanak kapcsolatba léphessenek a fenntartó testületeket, tehát hogy itt a vámhatóságokkal. Aztán a szerzői jogok, nagyon gyakran előfordul, hogy vannak olyan munkák könyvtárakban, múzeumokban, egyéb helyeken, ahol a szerzői jogok tulajdonosát nem lehet felkutatni. Lehetnek még esetleg a rádió vagy televízió állomások gyűjteményeit is említeni. Van erről egy irányelv, a 28 per 2012-es irányelv, amely ezzel foglalkozik, és egy egységes európai nyilvántartást ír elő az összes európai szerzői alkotásról. Tehát bármilyen szerzői alkotás, amely ebben az adatbázisban szerepel, felhasználható, kulturális intézmények felhasználhatják, és ugyanakkor a jogok védelme, a tulajdonjogok védelme garantált. Úgy tervezték meg ezt az adatbázist, a, a megfigyelő központ tervezte ezt meg, úgyhogy az összes érdekelt fél véleményét figyelembe vette. Októberben indult be, tehát már létezik, és a fejlesztői be is mutatták ezt az adatbázist nekem, méghozzá igen nagy büszkeséggel. Úgyhogy, kedves kollégák, az volt a benyomásom, hogy ez a megfigyelőközpont nagyon hasznos, nagyon hasznos munkát végez, és nekünk szorosan figyelemmel kell kísérnünk ezt a munkát, mert a tanulmányok, illetve a megfigyelőközpont munkájának az eredményét is fel tudjuk használni. Nagyon hasznos egyébként együttműködni a belső piaci harmonizációért felelős hivatalé, hivatalért is, és ezért hívnám meg az elnököt is, hogy fáradjon el a szakbizottságunkban, és mutassa be részletesebben ezt a megfigyelő központot, de természetesen erről a szakbizottságnak még meg kell állapodnia. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Kérdezem, hogy van-e valakinek megjegyzése az elhangzottakkal kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy nincs kérdés, megjegyzés. Akkor megköszönjük a kollégánknak ezt a beszámolót, és a 36-as pontra térünk át. Az előadónak Hautala asszonynak adom át a szót. Marokkónak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkezásairól szóló egyezmény. Hát mindenki eh, fárad, úgyhogy megpróbálok rövid lenni, mondja Hautala asszony. Nagy örömmel nyújt, mutatok be 8 azonos jelentéstervezetet, mindegyik arról szól, hogy 8 állam csatlakozik a Marokkónak a gyerekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló 1980. évi hágai egyezményhez. Ezt általánosságban csak a hágai egyezménynek nevezik Gondolom, hogy több éves munka alatt több képviselőhöz fordultak már kétségbeesett szülők azzal, hogy a gyermeküket jogellenesen elvitték külföldi országokba, és akkor most mit lehet tenni. A szerződéses országok a következők Albánia, Andorra, Örményország, Gabon, Marokkó, Oroszország, a Seychelles-szigetek és Szingapúr, tehát ezek az országok érintettek most, ők szeretnének csatlakozni új szerződéses felekként ehhez a hágai egyezményhez. Hadd emlékeztessek gyorsan mindenkit, hogy valamennyi Európai Uniós tagállam csatlakozott már ehhez az egyezményhez, és ratifikálta is azt. A probléma az volt, hogy 2011 óta késlekedett ezeknek a tagállamoknak a csatlakozása, ennek az új nyolc tagállamnak a csatlakozása jogi bizonytalanságok miatt. Miért? Nem volt tisztázott, hogy az, hogy az új szerződéses országok befogadása kinek a kompetenciája, az Európai Unióé-e vagy sem. Az Európai Bizottság javaslaton állt elő a tanácsi döntésre már 2011. decemberében, tehát ugye, hogy arra vonatkozóan a tanácsi döntés, hogy befogadják ezt a nyolc országot, de a tanács a kétértelműség miatt nem fogadta el ezt a bizottsági javaslatot, a parlament támogatta az EU kizárólagos kompetenciáját, a parlament támogatta ezt, de a tanácsban a tagállamok ellenezték ezt. 2013-ban következett be a döntő pillanat, amikor az EU kompetenciájának a kérdése az Európai Bíróság elé került, és egy hónappal ezelőtt a bíróság végre meg is válaszolta ezt a kérdést. Tehát a bíróság értelmezése szerint az Európai Uniónak igenis kizárólagos külső kompetenciája van ezen a területen. Azonban a bíróság azt is kijelentette, hogy az egyezmény nemzetközi szervezetek autonóm tevékenységét nem teszi lehetővé, tehát az új szerződéses tagállamok csatlakozásához valóban tanácsi döntésre van szükség, amely felhívja a tagállamokat, hogy fogadják el az új szerződéses államok csatlakozását az egyezményhez. Most pedig akkor röviden ennek az egyezménynek a főbb elemeiről hadd számoljak be bevezeti az úgynevezett visszatérítési mechanizmust, visszafordítási mechanizmust, és erősíti a nemzetközi együttműködést a szerződéses felek között. A visszafordítási mechanizmus egy olyan eljárás, amelyet azért terveztek, hogy a jogellenesen külföldre vitt gyerekek esetében a gyermek visszajutatását a szokásos tartózkodási helyre könnyítse. általában a gyermekvédelem, a gyermek elhelyezés kapcsán a az a hatáskörrel rendelkező bíróság, ahol a gyermek, abban az az ország bíróság, ahol a gyermek szokásosan tartózkodik. A cél az, hogy a gyermekek fenntarthassák a kapcsolatot a külföldön élő szülővel is, tehát a gyerekek jogának, a jogainak védelmét figyelik, Ebből a szempontból is, és a hágai egyezmény valóban sikertörténet volt, több ezer jogellenes külföldre viterről szóló problémás ügyet sikerült megoldani a segítségével, és ennek a nyolc új szerződéses partnernek, államnak a csatlakozását csak üdvözölhetjük, most, hogy a jogi bizonytalanságokat sikerült feloldani. Tehát jogi biztosítékok vannak a gyerekek jogellenes külföldre vitelének megakadályozására. Nagyon-nagyon fontos az, hogy ez a nyolc ország csatlakozon. Említettem már a nyolc országot, Oroszországot, Szesre-szigeteket, Szingapurt, Gabon, Törményországot, Marokkot és így tovább. Tehát nagyon fontos, hogy ők csatlakozhassanak. Említettem a késlekedéseket is, és ö, azt is, hogy az Európai Unió több tagállama a késlekedés miatt egész egyszerűen kétoldalú megállapodást kötött már ezzel a, ezekkel az országokkal, amelyek most csatlakoznának. Azért, hogy az egyezmény rendelkezéseit életbe léptethessék és használhassák, miközben várnak például az Európai Bíróság véleményére, döntésére. Finország már 2013. január 1 -e óta egy ilyen kétoldalú egyezmény alapján jár el Oroszországgal szemben, mert Oroszországgal ezt megkötötte. Tehát csak azt mondhatom, hogy teljes mértékben támogatom ennek a nyolc új országnak a csatlakozását, és azt is támogatom, hogy a parlament járuljon hozzá ehhez a tanácsi döntéshez, amelynek értelmében befogadják ezt az új nyolc országot. Viszont volt sajnálatos késlekedés a befogadási eljárásban is 2011. december óta, és ezért engem nagyon érdekelne, a jogi szolgálat véleménye ebben a kérdésben. Vannak-e olyan jogi lépések, amelyekkel ezt a késedelmet csökkenteni lehet. Tehát nem tudjuk, hogy a, például az, a hágai egyezmény lehetővé tesz-e visszamenőleges alkalmazást, lehet-e az egyezmény rendelkezéseit alkalmazni olyan esetekre, ahol a gyerek jogellenes külföldre vitele ebben az időszakban történt. Nagyon fontos lenne ezt tudni az érintett családok és gyermekek érdekei miatt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e bárkinek megjegyzése? A jogi szolgálat tudna válaszolni ha utalasszony kérdésére? Sajnos figyelembe véve azt, hogy ez egy nagyon szakmai vita, még nem volt alkalmunk kialakítani álláspontunkat, de majd meg lesz ez is. Köszönjük akkor Hautalasszonynak, asszonynak, és akkor rátérünk az utolsó napi rendi pontra, a 37-es napi rendi pontra, amely a szubszidiaritás elvével kapcsolatos két cseh és kroát parlamenti álláspontról kéne vitatkozunk. Devo asszony nincs itt most, de miután egyeztetünk vele, azt mondja, hogy nincs hozzáfűzni valója ehhez a véleményhez. Ha a képviselőtársainak sincs, akkor ezzel végére értünk a délülötti munkánknak, napirendünknek. Jó étvágyat kívánok, és háromkor folytatjuk a munkát.